underlined for the last 20 years, ever since the European Union citizenship emerged in the Maastricht Treaty back in 1992 with a Tudjuk azt, hogy az Európai Unióban milyen régóta fontos ez a téma. Not to be discriminated against on the grounds of Tudjuk, hogy mennyire fontos a téma. Mindig is fontos témája volt az Európai Uniónak, a polgárság témája, a szavazás, az európai választások. Függetlenül attól, hogy valaki az Európai Unión belül hol lakik, hol tartózkodik, mindenképpen támogatásra, segítségre van szüksége például a konszulátusok, a nagykövetségek részéről joga van ahhoz, hogy az Európai Unióhoz, az Európai Parlamenthez petíciót nyújtson be, és az Európai Ombudsmanhez forduljon, ha problémája van, az európai intézményekhez fordulhasson, mert fontos támogatni az Európai Uniónak a polgárai kezdeményezéseit. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta nagyon sok jogot kaptak az európai polgárok, az Európai Unión belül. Tudjuk, hogy mennyire fontosak az polgárok alapjogai. Ez a téma tehát az egyik legfontosabb téma, amelyet jel foglalkozik az Európai Parlament ezen mandátuma során is. Számos olyan csomagunk van, amelyekkel a különböző szakbizottságok a parlamentnél foglalkoznak, az igazságügyi csomag, a bőnügyi csomag, a különböző jogokkal való foglalkozás, az igazságügy szolgáltatás során például a jogi tanácsadás, az áldozatok védelme, például bűnügyi eljárások során védeni kell a áldozatokat, a bűncselekmények áldozatait, tehát ezt nevezzük az áldozat csomagnak. Nagyok tehát a kihívások az Európai Unión belül a polgárok számára is, polgári ügyekben is, gyermekőrizet témájában az Európai Unió polgárainak polgárait informálni kell a jogaikról, ez is az egyik legfontosabb témánk. Tudni kell az embereknek azt, hogy az európai polgárság nem csak létezik, de igenis nagyon fontos itt az Európai Parlamentben is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az Európai Parlament a legfontosabb európai parlamenti intézmény, mióta az Európai Unió létezik. Hogyha az emberek legalább tudnák, hogy mi is történik itt, hogyha a polgárok tudnák azt, hogy mi itt őket képviseljük, 500 millió embert, el kell érni ö, a polgárokig. Tudniuk kell a polgároknak az európai ügyekről. 2014-ben európai választások lesznek. Ezeket mindenképpen a polgárok tudomására kell hozni. A polgároknak részt kell venniük ezekben a folyamatokban természetesen, a nemzeti választásokat és az európai választásokat egyformán fontosnak kell tartaniuk a polgároknak. Az Európai Parlament nem fogja a feladatát teljesíteni addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az európai polgárok büszkék az európai identitásukra. Csak úgy, mint a nemzeti identitásukra, hogy gyakorolhatják az európai polgári jogaikat. Fel kell építeni tehát egy európai közvéleményt annak érdekében, hogy az európai polgársággal kapcsolatos jogokat gyakorolják és élvezzék a polgárok. Ezen a meghallgatáson tehát örülök, hogy ennyien részt vesznek, mindenkit szeretettel üdvözlök, az Európai Parlament és az Európai Bizottság közösen szervezték meg ezt a meghallgatást. François Le Bal asszonyt üdvözlöm az Európai Bizottságtól, Evelyn is itt van a jogi bizottság részéről. Tehát minden ilyen témával fogunk foglalkozni, jogi megfontolásokkal is, mert ezek is hozzátartoznak ugye az erbai polgársághoz. Engedjék meg, hogy informáljam önöket arról, hogy minden hivatalos nyelven lesz tolmácsolás, kettőt kivéve észt nyelven, finn nyelven és máltai nyelveken, tehát három nyelven nem lesz tolmácsolás, ezért elnézést kérek, a többi nyelven van tolmácsolás, a tolmács készülékeken keresztül. Azt is el szeretném mondani még, hogy az interneten is követhetik ezt a meghallgatást. Ma délelőtt az Európai Unió polgárságának a megerősítéséről és előmozításáról lesz szó. Tehát el is kezdenénk a munkát. Megadnám a szót Evelyn Régner kolléganőnknek, aki a Júri szakbizottság első alelnöke. Ő fogja bevezetni az első panelt. És utána François Lebay asszony következik az Európai Bizottság részéről. Régner asszony, öné a szó. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy eljöttek a meghallgatásra. Önök itt vannak az Európai parlamentben, önök az Európai Unió polgárai. Üdvözle, üdvözlöm önöket. Én egy kis Bécs melletti városból származom, osztrák vagyok, de Európai Uniós polgár vagyok, és jogaim és kötelességeim vannak mindenki számára, akik uniós polgárok, vannak jogaik és kötelezettségeik. Új jogaink is vannak az európai polgársággal. Utazhatunk, dolgozhatunk, letelepedhetünk más uniós országokban. Nem, nincs diszkrimináció ezen a területen. Éppen ezért nagyon fontos az önök jelentés, jelenléte itt ma. A jogokat gyakorlatban is élvezniük kell. Nagyon sok még a teendő. Az Európai Bizottság éppen ezért nagyon fontos szerepet játszik ezen a területen, de itt most önöknek van fontos szerepe. Önöknek kell elmondaniuk azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem jól működik, mi, amit jobban működhetnénk, és az Európai Unió hol lehet konkrétabb, aktívabb, vannak akadályok. Én most a pozitív dolgokról szeretnék beszélni. Van egy európai polgársággal kapcsolatos kezdeményezés a Lisszaboni szerződés értelmében, létezik ez a program, természetesen nagyon sok technikai nehézséggel is szembe találjuk magunkat, a polgárok is szembe találják magukat, itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amelynek értelmében szeretnénk előmozdítani az európai polgárság ügyét. Persze még nagyon sok a nehézség, ahogy mondtam, ami a vízgazdálkodást illeti, és a víz ellátással kapcsolatos védelmet, például több támogatásra van szükség. Ez egy olyan kezdeményezés, amely szeptember hónapig még nyitott, és támogatásra van szükség, mert itt egy kétmilliós támogatásról volt szó. Az európai polgárság ügye egy konkrét ügy, de természetesen nagyon sok időre van szükség annak érdekében, hogy előre mozdítsuk hogy a polgárok sokkal jobban éljenek jogaikkal. A jogi szakbizottság is nagyon sokat foglalkozik a témával. Jogi szempontból egy sokkal jobb határokon átnyúló tevékenységet szeretnénk elérni a bírók között, és általában az igazságszolgáltatásban dolgozók között. Mindez lehetővé kell, hogy tegye az, hogy az európai polgárság a mindennapi életünkben is sokkal látványosabb legyen. Képezni kell nagyon sok embert, annak érdekében, hogy a különböző területeken tevékenykedjenek. Persze kétoldalú tevékenység is szükség van. Szeretnék az Erasmus programról is szólni. Nem csak a ö, diákok számára fontos, hanem általánosságban a polgárok számára fontos ez a program. Bátorítani kell a, a különböző polgárokat arra, hogy határokon átnyúló gyakorlatot szerezhessenek. A LIBE szakbizottság részéről is elhangzott az, hogy mennyire fontos az információ a polgároknak tudniuk kell, hogy mit is jelent az, hogy európai polgárok, hogy milyen jogaik vannak, milyen kötelességeket kell teljesíteniük, hogy mennyire éppen ezért nagyon hasznos ez a meghallgatás. Szeretnénk hallani, mik is a javaslataik, mik a kritikáik. Szeretnénk nagyon konkrét módon tudni, hogy mik is, mi is fontos az önök számára. Éppen ezért nagyon fontos lesz számunkra ez a meghallgatás. Köszönöm szépen Régner asszonynak. Itt van velünk most François Lebay asszony az Európa Bizottság részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr. Ez egy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és beszélhetek a polgárokról. Ugye ez egy közös együttműködés az Európai Parlament három szakbizottsága szervezte meg ezt a, bizottság, ezt a meghallgatást, és a bizottság úgy szintén. Nagyon fontos most az európai választások előtt egy évvel beszélni erről a témáról, és 2010-ben indítottuk el ezt a ö, témát, akkor megszületett már egy jelentés az európai polgárságról. Azóta nagyon-nagyon sok mindent tettünk, annak érdekében, hogy elérjük a, azt, amit szeretnénk a javaslataink értelmében a az igazságszolgáltatás területén, a politikai jogok területén, az egészségügyi jogok területén, és itt tovább. A jelentés tehát elindította ezt a munkát, és ez a meghallgatás az, az európai polgárok évének az egyik fontos eseménye. Szeretnék rámutatni arra, hogy melyek is az eredményei annak a ö, közvélemény ö, konszultációnak, amelyet elindítottunk. Nagyon sok javaslatot kaptunk az a, azokkal a tevékenységekkel, akciókkal kapcsolatosan, amelyeket el szeretnénk indítani az elkövetkező években. Az első elem amelyről szóltak a polgárok, akiket megkérdeztünk, hogy mit is tehetnénk európai szinten számukra, az az volt, hogy e, csökkenteni kell a bürokráciát, e, meg kell könnyíteni a szabad e, mozgást akkor, amikor a bürokráciáról beszélünk, az egyszerűbb administratív eljárásokról beszélünk, mert ezek úgy tűnik, hogy hosszúak még mindig, akkor a polgárok elmondják, ugye, hogy mit lehet ne tenni a javítás érdekében. Ezek nagyon jó dolgok. A polgárok tehát szeretnék, hogy csökkentsük a bürokráciát, és ami a lakhatási engedélyekkel, a anyakönyv kivonatokkal kapcsolatos dokumentumokat illeti. Itt is egyszerűsíteni kell az eljárásokon. Kaptunk a polgároktól választ a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan is. Meg kell találni annak módját, hogy a polgárok, amely, akik fogyatékossággal élnek, ha nem a saját országukban élnek, akkor más uniós tagállamban ugyanazokkal a jogokkal élhessenek, mint a saját tagállamaikban. Egy másik, harmadik fontos elem, amelyről szóltak a polgárok, hát ez természetesen a foglalkoztatás. Jelenleg válsághelyzetben élünk, és 35 millió ember keres állás jelenleg, nagyon magas a munkanélküliségi arány, de még mindig vannak olyan állások, amelyek nincsenek betöltve, ahol igenis hiány van, és úgy gondolom, hogy az egyik fontos dolog, amire koncentrálnunk kell a következő jelentésben is, az az, hogy a polgároknak lehetővé kell tenni a jobb hozzáférést az EU munkaerőpiacához. Az európai jogszabályok jelenleg garantálják azt, hogy három hónapig munkanélküli segélyt kaphasson valaki, hogyha egy másik uniós tagállamba megy, de természetesen, ha le telik a három hónap, hát nagyon nehéz a helyzet, és Európában ugye munkát találni általában, általánosságban 16 hónap, és 16 hónapig nem kapja valaki a munkanélküli segélyt. 6 hónap után azt hiszem, hogy lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy találhassanak más uniós tagállamban munkát, hogyha a sajátjukban nem találnak. A további fontos téma az információ. Az információ, ahogy az elnök úr is utalt rá, fontos, mert hiányoznak az információk a jogokkal kapcsolatosan, a polgárok jogaival kapcsolatosan. Nem tudják mindig az, hogy milyen jogaik vannak. Elindítottunk az, indítottuk az Euróbarométert, és látjuk a, az Euróbarométer eredményeiből, hogy van valami haladás, és három közül egy polgár már azt mondja, hogy elég jól informált a jogairól. Itt egy, azt jelenti, hogy ez 5%-kal több, mint 2007-ben, tehát ez egy folyamatos előrehaladás, nem nagyon jelentős, de itt ebben az Európai Polgárok évében, 2013-ban a, informálni kell a polgárokat a jogaikról. Ugye az egy jó dolog, hogyha vannak jogaik, de hogyha nem tudják, hogy mik a jogaik, akkor annak semmi értelme nincs. Tudni kell tehát, mik a polgárok jogai, mit lehet tenni a jogokkal, hogyan lehet azokat élvezni. Az európai, az Euróbarométer szerint 25%-a a, a válaszadóknak lényegében tudják, hogy mit is kezdhetnek a jogaikkal, azonban 75%-a nem tudja lényegében a polgároknak. Ez egy nagyon fontos elem, amelyen igenis munkálkodni kell, a polgárokat nem csak informálni kell a jogaikról, hanem el kell sokkal világosabban magyarázni azt, hogy mit is kezdhetnek a jogaikkal. Van egy másik ellem, amely a konszultáció során napvilágra jutott, ez a politikai jogok eleme. Választási időszakban ez egy fontos téma, és a konszultáció válaszadóitól Ugye azt kérdeztük, hogy normálisnak tartják azt, hogy elvesztik a választói jogaikat akkor, hogyha a saját országokból elmennek egy másik országba, és a legtöbb ember azt válaszolta, hogy nem találja ezt normálisnak. Éppen ezért el kell gondolkodnunk e, e, ezekről a dolgokról, hogyha valaki egy másik uniós tagállamban tartózkodik, lakik, akkor az nem jelenti azt, hogy az eredeti származási országában el kell a jogait veszíteni. Ez így volt a múltban, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma lesz a jövőben, egy nagyon kényes téma, de ezen tovább kell dolgoznunk. Tehát dióhéjban ennyit akartam elmondani a ö, konzultációval kapcsolatosan. Nagyon fontos tehát számunkra ez a meghallgatás, mert szeretnénk az önök ötleteit, javaslatait meghallgatni, és ezeket be is fogjuk venni majd az új jelentésbe, amelyen majd május 9-én foglalkozunk. Nagyon jó meghallgatást kívánok önöknek, és várjuk a javaslataikat is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A mai megbeszélésünk az Európai Uniós állampolgárságról a bizottság a közösen került megrendelésre. És ö, tudjuk, hogy az Európai Unióban az alapjogokba foglaltak bizonyos jogok, és pedig ö, mind az 500 millió európai ról van szó. Ők az Európai Unió alapötlete. Ez az 500 millió ember, ez az 500 millió európai állampolgár. Tehát most mielőtt folytatjuk, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy minden vendégünk, aki az Európai Unió épületeiben jár, less they should leave the premises. Ja, adja le a badge hogyha elhagyják az épületet, különben újra indul itt az egész számítógépes nyilvántartás. Tehát mindenki tartsa meg a bedzsét, amíg bent van az épületekben. És 13 órakor itt kint ebédet is felszolgálnak. Miután ezt elmondtam, Remélem, hogy nagyon jó megbeszélésünk lesz, és elkezdhetjük az első panelt. És Filip Buland urat kérném meg, hogy legyen az első panel elnöke, és bemutatom a kollégáinkat, Anna Maria Corazza Bild asszonyt, Michael Cashman, akik az Európai Parlament tagjai. Üdvözöljük őket, és megkérem őket majd, hogy jöjjenek fel a pódiumra. Kalmart Barat urral együtt, aki petíciót nyújt be. Tehát Paul Nemitz, aki az Európai Bizottság állampolgársággal foglalkozó főigazgatásától érkezett. Üdvözlöm Andina Joana Valean asszonyt, kollégánk az Európai Parlamentben, és a 2010-es Európai Állampolgársági Jelenség szerzője, Alison McTunnell, aki a Leideni Egyetem Európai Intézetét vezeti. Tehát ez lesz a következő panel, amelyre az elkövetkező órában kerül megrendezésre. Természetesen az Európai Uniós állampolgárság erősítéséről beszélünk, és utána pedig megnyitjuk az eszmesére számára a panelt. Köszönöm. kívánok! Először engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Aguilar úrnak, Regner asszonynak és Löbály asszonynak a bevezető szava kért. Itt az Európai Parlamentban ugye most meghallgatjuk majd a képviselőket, vannak velünk petíciót benyújtók is, ez egy olyan panel lesz, amely beszámol majd az európai polgárok nehézségeiről, akkor, amikor jogaikat szeretnék gyakorolni, élvezni, és beszélünk majd arról is, hogy melyek azok az akadályok, amelyeket le kell bontani, vannak olyan részvevők, akik itt ülnek fel a pódiumon, vannak, akik lent ülnek a teremben az európai polgárság definícióját a Maastrichti szerződés határozta meg azon tagállamok polgárai számára, akik az Európai Unió polgárai tagjai. Természetesen az uniós polgárságot és a nemzeti polgárságot nem kell szembeállítani, sőt gazdagítják egymást. Az Európai Unió a szabad a, a termékek, az áruk, a pénz, pénzek, a személyek szabad áramlását segíti elő. Rendszeresen találkozunk a különböző petíciókkal, rendszeresen nyújtanak be petíciókat az európai polgárok, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy akadályokkal találják magukat szemben a szabad mozgás területén, akár a munka vállalás területén különböző rendelkezéseknek kell megfelelniük. Sokszor vannak családügyi problémáik, vállás, és a kapcsolatos problémák, és így tovább. Tehát az európai polgárok határokon átnyúlóan érintettek ezekben a problémákban, akkor, amikor jogaikat akarják gyakorolni. Az akadályok azért vannak, hogy azokat lebontsuk, megoldjuk. Az európai polgárok számára számos javaslatunk van az akadályok lebontására, természetesen a petíciók, aztán ott van az Európai Bíróság, az Európai Bizottság, aztán az Európai Kezdeményezési Program, amely 2012. Eh, április óta létezik, aztán természetesen itt vannak az európai parlamenti képviselők, akik képviselik a polgárokat, akik megválasztották őket. A az Európai Unió számára tehát eh, a polgárok elmondják az, hogy melyek is a nehézségeik a mindennapi életük során az Európai Unión belül. A különböző részleg résztvevőkkel, szakértőkkel e, ezekről a témákról fogunk beszélni, az európai polgársággal kapcsolatosan, a problémákkal kapcsolatosan, és a meghallgatások után lesz egy vita majd e, ebédig, és kb. 13 órakor fogjuk lezárni a délelőtti ülést. Szeretném kolléganőmet, Adina Joanna Valeant kérni most, aki az Európai Parlament 2010-es jelentésének a jelentéstevője, és koordinátora és a petíciós bizottságnak. Öt percet kap Valeán asszony. Nagyon szépen köszönöm. Azzal kezdeném, hogy kijelentem, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok önöknek az európai állampolgársághoz, amely nagyon közel áll a szívemhez, amióta 2007-ben csatlakoztunk az Európai Parlamenthez. Miről is szól ez a projekt? Ez a projekt mindnyájunkról szól. Arról szól, hogy egy közösséghez tartozunk. Az egyik új tagállamból jövök, román vagyok, és első kézből tapasztaltam meg, hogy milyen érzés az Európai Unióhoz tartozni, és hogy milyen jól hatott ki ez a csatlakozás saját hazámra. Azonban természetesen új felelősségekről is szó van. Itt most nem szeretnék a pozitívumokról beszélni, ezt mindenki tudja, hogy mik a pozitív aspektusai az európai állampolgárságnak. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amely még mindig megnehezíti az életünket európaiként. 2010-es jelentéstevőként és korábban is, a polgárok szabad mozgásáról is írtam jelentést. És az összes európai országból kaptam visszajelzéseket. Nézzük most meg a szabad mozgást. Azt hiszem, hogy ez a, leglényegesebb alapjoga az európai polgároknak. Sajnos, amióta megszületett a szabad mozgásról szóló irányelv, még mindig nem minden tagállam ültette át nemzeti jogába. Ez azt jelenti, hogy mindenki szabadon mozoghat az Európai Unión belül, három hónapig eh, engedély nélkül bármelyik Európai Uniós országban lakhat, és a családjának is joga van vele tartani. Tehát mindenkinek megvan a joga, hogy a családjával együtt éljen Európában, hogyha szeretne. A tagállamok kötelessége, hogy eltüntessék a mobilitás akadályait. Azonban a nemzeti jogba történő átültetés is része ennek. Nagyon fontos az, hogy a polgárok tudják, milyen jogaik vannak, és éljenek ezekkel. Éppen ezért örülök annak, hogy a bizottság 2013-at az Európai Állampolgárság évének nyilvánította. Ebben az összefüggésben azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Uniók ezen jogát gyakran csorba éri. Ez nem az, hogy elfogadhatatlan, hanem megdöbbentő. A 2010-es francia esetre utalok. A francia hatóságok a roma bevándorlókkal tanúsított magatartása, hogy deportálta a romákat. És ez nem csak az európai jog megsértése, hanem az európai elvek megsértése is. Tehát az állami politika nem írhatja felül az európai elveket. És csak is a személyes viselkedés alapján, és nem a nemzeti hovatartozás alapján lehet fellépni emberek ellen. A roma kisebbség és az egyéb kisebbségek integrációja az Európai Unió szívügye. Nagyon sok szó esett már erről de igazából senki sem lépett, hogy valahogy orvosolja ezt az érzékeny helyzetet. Egy másik kulcs téma a családi állap. Documentation attesting same-sex partnership is not recognized. Tehát, hogy az Európai Unióban elismerjék minden polgár alapjogait és dokumentumait. Ez nem csak az egyneműek házasságára vonatkozik, hanem arra is, hogyha valaki az egyik tagállamban házas, akkor a másik tagállamban is elismerjék ezt a házasságát, akkor is, hogyha egynemű házasságról van szó. Így le kell bontani a szexuális orientáció vagy a nemzetiség miatti akadályokat. Végül, de nem utolsó sorban a munkaerőpiacon történő szabad mozgásra utalnék. Itt számos alkalommal hallottunk erről. Hiszen a román, bolgár polgárok élhetnek azzal a jogukkal, hogy egy másik tagállamban éljenek és dolgozzanak. Legfőbb ideje volt annak, hogy megszűnjenek az akadályok a munkavállalák előtt is, hiszen így két különféle európai polgár létezett. Azonban 2014 nem azt fogja jelenteni, hogy megindulnak az óriási migrációs hullámok, hanem hogy akik az Európai Unióban dolgoznak, legálisan tehessék ezt. És itt most megállok. Köszönöm. Merci, Madame Valian, pour votre... Köszönöm szépen, Valian asszony. Most pedig Michael Cashman úr következik, aki a petíciós bizottság tagja, a LIBE szakbizottság pótagja, valamint az Európai Parlamentben a leszbikusok, homoszexuálisok ügyeivel is foglalkozik. Öt percet kap. Köszönöm szépen, drága Filip, és mindenkinek köszönöm. Remélem, hogy tartom magam az időkeretemhez azonban igazából csak a mozgás szabadságra, a lakhatási szabadságra utalnék. És ez egy nagyon érdekes kombináció. Most mindenképpen szeretnék egy dicsérő szót szólni erről a kezdeményezésről, és hogy a petíciós bizottság milyen fontos szerepet játszik ebben. Amennyiben polgárok az európai parlamenti képviselőkkel beszélnek, akkor jobban megtudjuk, hogy mi a realitásuk. És remélhetőleg ezek az információk hatással lesznek döntéseinkre is. Nagyon fontos, hogy az európai polgárok bejussanak a jogalkotásba. És ennek érdekében fontos, hogy mindenki minden dokumentumhoz hozzáférhessen, amely a három intézményben készül. És itt jelentéstevő voltam az erről szóló jelentésnek, és kapitán úr is itt van velünk. Ő az atya a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló joganyagnak. Hogyha ő nem foglalkozott volna az ügyel, akkor nem lenne szabad hozzáférésünk az információkhoz. Valeán asszony már szólt arról, hogy az egynemű házastársak házasságát mindenhol el kell ismerni az egész Európai Unióban. Hiszen, hogyha nem ismerik el, akkor itt is másodrangú állampolgárok lennének az egynemű házasok. Tehát minden tagállamnak megvan a saját családjoga, azonban európai alapelv a szabad mozgáshoz való jog. És a bejegyzett egynemű házasságok és a bejegyzett egynemű partnerségek bizonyos államokban léteznek. És ez ugyanolyan jogi dokumentum, mint bármelyik más. Tehát, hogyha az egynemű házastársak nem élhetnek házastársként egy másik tagállamban, akkor ez a szerződések durva megsértése. Az Európai Unióban nyolc államban, és remélhetőleg Franciaország is ide tartozik majd, és Nagy-Britannia, tehát nyolc európai országban engedik meg az egyneműek házasságát, és 13 pedig a bejegyzett kapcsolatot. Tehát ezekben az országokban eh, vagy eh, bejegyzett kapcsolatra, vagy házasságra van joga. Az Európai Unió többi országában ez a jog nincs meg, és ez elfogadhatatlan. Most áttérek a második témámra, ez pedig a spanyol ingatlan. Kérdés. Tíz éve jöttek el hozzánk ezzel a problémával, hiszen eh, az Európai Unióban megvan eh, az szerzés joga és a csoportos kereset joga is. Azonban Spanyolországban nagyon sokan áldozatává váltak a ingatlan spekulációknak. Nagyon sokan eh, nem kaptak vizet, nem kaptak áramot a házukban amikor már a ház felépült, ami az összes pénzükbe került. Most a városi fejlesztés területére tartozik ez, azonban, hogyha ezek a kérvényezők nem kapnának megfelelő támogatást, akkor elesnek azoktól az ingatlanjaiktól, amelyeket jogosan vettek meg. Ez itt természetesen érinti a partmenti utak problematikáját is. A parlamentet pedig most nagyon érdekli a helyzet, és szeretnénk egy tisztességes rendeletet ebben a tekintetben. És a parlamentben pedig mindenképpen szeretnénk az dologgal tovább foglalkozni. A parlament elnöke volt aki a LIBE bizottságban volt a koordinátor korábban. És egy harmadik témára térek át, a harmadik országban elhunytak hazaszállítása. És erre azt mondta, hogy azokkal akar foglalkozni, akik már nem tudnak magára szavazni. Azonban alapvető fontosságú ez a kérdés is. És most nagyon-nagyon rövid leszek. Pillanatnyilag, hogyha egy másik tagállamban halunk meg, amely nem a hazánk, óriási bürokratikus akadályokba ütközünk. Mindenki szenved, a családtagok, a rokonok. Annak érdekében, hogy valakinek a holteste hazakerüljön, vagy a, abba az országba kerüljön, ahol él, sajnos nagyon szomorúan érinti sok ember életét. Találkoztam egy családdal, akiknek a fia meghalt Spanyolországban az első nyaralás során, és elhozták a parlamentbe a problémájukat. Rengeteg pénzt fizettek ki azért, hogy egy cinn koporsóba tegyék a testet a hűtésért, és, és borzasztó sokat szenvedtek. És nem kívánom senkinek ezt. Sajnos, sajnos nagyon kevés dolog változott ebben a tekintetben létezik az abszolút mozgási szabadság, amíg élünk. Úgy gondolom, hogy a mozgás szabadságát addig kell garantálni, amíg eh, eljutunk a sírunkba, a családunk mellett. Ahogy már korábban is említettem, itt állampolgárokról van szó, európai állampolgárokról, és éppen ezért eh, itt ezen a téren többet és nem kevesebbet kell tennünk. Köszönöm. Merci, Monsieur Köszönöm szépen, Kesmen úr, a hozzászólás eh, átvitt minket eh, a túlvilágra, és túllépett a meghatározott időn. De most megadom a szót a következő hozzászólónak, Anna Maria Corazza Bild, aki a fogyasztásvédelemmel foglalkozik a Libe szakbizottságban. Ő előadó volt a szolgáltatások belső piacáról szóló jelentésnél. Anna Maria, 5 mint perced van akkor nem kapom meg azt a kis darabot, amit elvettek tőlem? Üdvözlök mindenkit, rendkívül bár, boldog voltam, és büszke voltam arra, hogy a parlamentben ezzel foglalkozunk, ugyanis az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni az állampolgárok, az európai állampolgárok életét. Együtt dolgozunk ezen a bizottsággal. Én egy igazi európai polgár vagyok. Miért beszélek én franciául? Miért nem angol? Miatt, ön miatt van elnök úr. Átterek az angolra. Tehát olasz vagyok, brit az útlevelem, ö, Franciaországban tanultam, ott szereztem érettségi diplomát, Olaszországban dolgoztam, mielőtt az Európai Parlamenthez kerültem, és a svéd nép választott meg közvetlenül. Nagyon sokat éltem a különböző európai országokban, éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy ezeket a problémákat megoldjam. Nagyon sok európai polgárnak hasonló problémája van, mint ne- nekem. Például, hogy elismerjék a diplomáját egy másik országban, tehát, ahogy hallottuk már ma reggel, mik is a problémák, információk, nem tudják az emberek, hogy mik a jogaik, aztán a helyi adminisztrációs problémák, itt az Európai Parlamentben azért küzdünk, hogy jobb jogalkotói rendszerünk legyen, hogy jobbak legyenek a jogszabályok, hogy harmonizáljuk a jogszabályokat az Európai Unió polgárai könnyítéseket akarnak, jobb jogszabályokat akarnak, de egy válságos időszakban sok azt látjuk, hogy nagyobb támogatást várnak el, több szubszidiaritást várnak, várnak el, nemzeti szinten több támogatást várnak el, a családok közös célokért harcolnak együtt kell működnünk. A válság ugyanis határokon átnyúló válság több ö, szabadságra van szükség. Ahogy hallottuk, konzultációt indítottak, hallottuk az eredményekről, hallottunk az emberi jogokról, Természetesen öt percben nem lehet mindezt, mindazt elmondani, amit szeretnék, mert tudom, hogy az elnök le fog állítani, de rá kell mutatni, hogy mennyire fontos a védelem, erőszak elleni védelem férfiak és nők számára, a valódi jogokat kell gyakorolniuk a polgároknak. Ott vannak a konszuli jogok, hogy ne legyenek problémáik az utazások során. Hogyha valaki például egy utazási csomagot vesz meg egy más tagállamból, akkor itt is megfelelően kell eljárni, ezen működünk Cashman úr beszélt a különböző dokumentumokkal kapcsolatos problémákról. A megvalósítás, a végrehajtás a tagállamokban sok esetben a valódi probléma. Nem is a protekcionizmus, a szándék, az akarat, hanem egész egyszerűen a különböző helyi ö, ö, szervek nem tesznek különbséget ö, azon a téren, hogyha valaki egy másik tagállamban mm, él, vagy onnan jön a különböző eljárások során. Arra van szükség, hogy a helyi önkormányzatokkal együtt működjünk. Sokkal szorosabb együttműködésre van szükség. Ugye a fogyasztók jogairól nagyon sokat beszélünk, de jobban kell együttműködni a nemzeti parlamentekkel is, a helyi önkormányzatokkal is, mert hogyha helyi szinteken nem valósul meg mindaz, amiről mi itt beszélünk, akkor a lehető legjobb munkát végezzük, és semmi értelme nem lesz. Filip, itt egy valódi kulturális kihívásról van szó. Egy alapvető bizalomhiányról van szó a polgárok részéről. Még mindig nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezt a tabut megtörjük. Itt kulturális taburól van szó. A ö, mozgás ö, szabadsága egy, egy ö, fontos ö, elért siker, ez egy hasznos dolog, ez egy nagyon-nagyon nagy pszichológiai, kulturális akadály volt. A polgárok számára láthatni kell azt, hogy mik a, mi a haszon, mik, mik a sikerek ezeken a területen sok esetben ugye az embereknek a gyógyszereiket is vinniük kell egyik országból a másikba, hogy ne legyenek problémáik. Aztán a választ joggal kapcsolatosan. Én az utóbbi években Olaszországban is szavaztam, és Svédországban is szavaztam. Felhívok mindenkit, hogy éljen a szavazati jogaikkal. Igenis, önöket képviseljük, nekünk is vannak kötelességeink, és ennek a parlamentnek mindenképpen nyilvánosan kellene szavaznia. Tudniuk kell a polgároknak, hogy mit szavazunk meg, mire szavazunk, hogyan szavazunk. Kérem, hogy mondják el a javaslataikat, ötleteiket. Köszönöm szépen. Merci, Anna Maria. Voilà. Köszönöm szépen, Anna Maria. Itt van, amikor a szenvedély túlárad. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy rámutattál a szubszidiaritás problémájára. Ez egy olyan probléma, amire vissza fogunk térni, úgy gondolom. Átadom most a szót eh, Kamalcsit Bárát úrnak, brit állampolgár, aki egy petíciót nyújtott be a 2004-es 38-as irányelvel kapcsolatosan, amelyik mivel, hogy megártolták abban, hogy szabadon mozogjon és szabadon járkáljon az Európai Unió területén. Barát úr, 10 percet kap, kérem. Okay. First of all, to thank the organizers. Először is szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, hogy lehetővé teszik számomra hogy itt szólhassak. Három dologról szeretnék szólni, amely eh, dolgok eh, tükrözik az én személyes életemet. Először is szeretnék beszélni azokról a problémákról, amelyek vízumkérés kapcsán eh, merültek fel aztán a diákok mozgásáról szeretnék szólni, harmadikként pedig arról a szerepről, amelyet játszhatnak a helyi önkormányzatok. Mi, mint család, Ugye úgy gondoltuk, hogy szabadságra megyünk Angliában a feleségemnek vízumra volt szüksége, és tanulmányoztuk az adott irányelvet annak érdekében, hogy vízumot kaphasson, és elindítsuk az eljárást. igazából nem jól működött a, a dolog a gyakorlatban. És az adminisztráció során ö, problémáink voltak. Ah, I got real sense of frustration because they were... Tehát roppant frusztrált voltam, hiszen igazából tudtam, hogy létezik ez a szabad mozgásról szóló irányelv. És a Nagy-Britanniában dolgozott a feleségem, és uh, igazából szerette volna az autót áthozni, de nagyon bonyolult volt. Egy másik uh, nagyon frusztráló dolog az az, hogy uh, naponta igazából 60-an kérték azt, hogy a rendszámukat átírják. És megpróbáltam beszélni ott az emberekkel, és azt mondtam nekik, hogy itt van ez az irányelv. Remélem, hogy nem lesz nehézség. És borzasztó idegesítő volt, hogy rengeteget kellett sorba állni. És két órával később bekerültem egy újabb sorba, és akkor bejutottam, és legalább láttam már ott egy tisztviselőt. És elmondtam, hogy itt vannak a dokumentumok, szabad mozgás van az Európai Unióban. Azonban a hölgy azt mondta, hogy a bankok kivonatot adjam oda az autó biztosítási papírjait, a munkáltatómtól papírokat, mindent, ami az autó forgalomba helyezésével összefügg. Igazából el kellett mennem Londonba, ki kellett vennem egy nap szabadságot, szállodába kellett laknom, nem volt olcsó. Tehát eh, nagyon hosszú volt az út vissza vonattal, és eh, igazából mit is jelent ez az egész, kérdeztem magamtól. Hát a saját helyi képviselőmhöz fordultam, és vártam három hétig, hogy ő segítsen. Itt nem te voltál. És akkor azt mondtam, hogy, hogy ezt, ezt meg kell oldanom. És mindenhol az interneten, a Google-ban, a Yahoo-ban, mindenhol keresem, hogy milyen lehetőségem van, és megtaláltam az Európai Parlament Petíciós Bizottságát. Nem szoktam ilyen sokat beszélni elnézést. Tehát igazából tényleg kiderült, miután eh, perre vittük a dolgot, hogy eh, megsértették az európai jogot. Azonban mégis meg kell nézni, hogy eh, hogyan működik ez a szerződés szegési eljárás. A Európa Intézmények honlapján viszont meg lehet nézni, hogy mit lehet tenni egy ilyen esetben. És nagyon nagy energiámba került Tehát ismétlem, hogy rengeteg internetes utánajárásról is került. Itt az volt a fő probléma, hogy, hogy egyáltalán a hivatalban, a hivatalból, amit lehet, kiszerveznek. És amíg az ember eljut egy hivatalhoz, addig is rengeteg energiájába kerül, és ott meg nem ismerik a hatályos jogszabályokat. Tehát ismét interneteztem. Mm. És és megnéztem az interneten, eljutottam ide, ilyen irányelvre, olyan irányelvre, és igazából 47 oldalas PDF dokumentumon volt rajta, és hogyha valaki jogász, akkor meg fogja érteni ezt a 47 oldalas jogi anyagot de hogyha még tovább kutakodunk, akkor találunk egy ilyen kitételt, hogy európai polgárok családtagjai. És akkor az tényleg síralmas, ahogy itt informálják az embereket. Tehát itt mindent elmondtam, milyen nehézségeink voltak, milyen stresszt okozott ez, és utána úgy gondoltam, hogy emlünk Amsterdamba, megünnepeljük a házassági évfordulónkat. Tehát írtam a Birminghami holland konzulátusnak, 60 perc múlva válaszoltak, hogy hívjam fel őket, és ezek a dokumentumok kellenek. Tehát a Birminghami konzulátushoz fordultunk, és 72 órán belül megvolt a útlevelünk, és mégiscsak működhet, mégiscsak működik. Tehát bármi, amit el tudunk képzelni, az az, hogy egyszerűen ki kellene képezni az embereket, tudniuk kellene azokat a jogszabályokat, amelyek alapján dolgoznak. És a másik megjegyzésem, amelyet szeretnék önökkel megosztani, a helyi gimnázium igazgatójaként először szerettük volna segíteni a diákok szabad mozgását. Tehát megbeszéltem egy találkozót, hogy milyen szintű gimnazisták tanuljanak, és milyen képzettség kell hozzá, hogy külföldön tanuljanak. Tehát amikor a diákok megtudták, hogy megvan a lehetőségük, hogy külföldön tanuljanak, akkor emlékezniük kell természetesen arra, hogy 9000 fontot kell fizetni, hogyha nem akarnak hitelt felvenni, amit persze természetesen vissza kell fizetni. És az Európai Unión belül megvan a lehetőség külföldön tanulni. És senki se tudta. Tehát egyik diák sem tudta, hogy megvan az a joguk, hogy egy európai országban ők ingyen tanulhatnak. És nem eleget jártunk utána. De most ezek a diákok fogják tudni. Voltak állampolgári ismeretek nevű óráink, tehát volt egészségügyi felvilágosítás, tehát nagyon sok fajta dolog volt, és ezekben mind kellett volna szerepelni Európának, de alig volt, tehát nagyon-nagyon keveset hallanak Európáról és a lehetőségeikről. És a, ez meg egy olyan légkörben van, amikor elég Európa ellenes a hangulat a médiában. Tehát nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk Európát a polgárokban. Igenis, meg lehet ezt tenni, megvan a joga hozzá. De nagyon fontos a tudatosítás. De hogyha tudatosul bennük, akkor is óriási akadályokba ütközhetnek. És nagyon kemény munka. De hát igazából, ha elmennek tanulni és hitelt vesznek fel, akkor ez nem ajándék. Ezt vissza kell fizetni. És ezt a pénzt csak angol egyetemen lehet felhasználni, hogyha kapnak egy ilyen diákhitelt. Ez meg eh, rögtön csökkenti az esényeiket. Ahol én igazgató vagyok, annak a körzetnek a, a vonzás körzete viszonylag nagy. És eh, hogyha körülnézek, eh, nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy egyetemre menjenek és hogyha egyszerűen csak Angliában használható fel ez a diák hitel, akkor ez az európai jogok csorbítása, hiszen máshol olcsóbban használhatnák fel ezt a pénzt arra, hogy tanuljanak. Tehát ezt is átjárhatóvá kellene tenni Európán belül. Most beszéljünk másról. Youth on the Move initiative which says we want Itt van a mobil ifjúság akció, amiben az van, hogy 20, a diákok 20%-a menjen máshova, Európába is, és hogyha belenézzünk most az angol rendszerbe, akkor igazából Angliában a lakosok 20% engedheti meg magának a felsőoktatási tanulmányokat. Na, még két percet kérek. Itt az egyik jelentésben azt hittem, hogy a régió bizottságának a jelentése volt. Van egy kitétel, hogy hogyan lehet helyi szinten tudatosítani az európai jogokat. Itt a saját önkormányzatainknak kiosztottuk ezt a régió bizottságának az anyagát, hogy tudatosítsák, tehát ugyanúgy, tehát hogyha a szemét elszállításról tudják informálni a ott lakókat, akkor informálják őket az európai jogokról is. Tehát, így néhány éve bevezettük az egyablakos rendszert, ami azt jelenti, hogy valaki kap egy sorszámot, és akkor a sorszámával az összes közszolgálati funkciót elérheti. Tehát egy ablakhoz megy, és ott jelen esetben az önkormányzatnál mindenféle információval szolgálniuk kell az alkalmazottaknak. Most eh, azt javasolnám, hogy menjünk le. Minél lejjebb a közigazgatás szintjére, ahol az emberek a polgárok találkoznak a hivatalokkal, és itt tudatosítjuk Európát, itt tudjanak információkat kérni. És hogyha ezen a szinten használhatják az emberek az ismereteket, akkor szerintem úgy írjuk el őket a legjobban. Tehát a helyi kormányzatok, a helyi önkormányzatok mindig szítják Brüsszelt. Azonban a helyi önkormányzatok megkapják a brüsszeli pénzeket is. Na jó, de ezt most hagyjuk. Ennyi. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Barat, pour ce témoignage qui... Parce que vous n'êtes pas entraîné comme les députés à parler dans un temps imparti. Hagytam önnek egy kis időt annak érdekében, hogy elmagyarázhassa mindaz, ami megtörtént önnel. Érzelemteljes előadás volt, elég emblematikus előadást hallottunk arról, hogy mi történik az európai polgárok mindennapjaiban, az Európai Unió nagyon sok eszközt tett eh, közre annak érdekében, hogy az oktatás, a felsőoktatásban a különböző tagállamok közötti működést elősegítse, és ez, eh, ezeknek az a céljuk, hogy elősegítse a fiataloknak eh, azt, hogy utazzanak, hogy megismerjék más országokat, hogy, hogy megtapasztalják, milyen az, hogy az Európai Unióhoz való tartozás, hogy ezt megerősítsék, ezt az érzést, a minden mindennapokban. Ugyanakkor az adminisztrációknál vannak akadályok, vannak problémák, és erről fogunk beszélni a panelnél. Ön a, médiák, a médiáról is beszélt. Igen, valóban a médiában nagyon sokat beszélnek Európáról. Nagyon sokszor a helyi médiában nehezen értik meg az Európa Unió működését. Nem továbbítják helyesen az információkat az Európai Unióról, és ugyanakkor a régiónak az információit az Európai Unió felé. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadását, és most meg szeretném adni a szót Tony Venablesnek, aki az Európai Polgári Szolgálat igazgatója és alapítója. Ők a szabad közlekedés, a szabad mozgásnak a, a témájával foglalkozik és utána meghallgatjuk majd Tony McQuint, aki az ír állampolgári tájékoztatási osztályának a vezérigazgatója. Nem tudom, McQueen úr itt van, jelen van? Itt van, rendben van, nem láttam, elnézést kérek. Előtte a, a Nemzeti Szociális Szolgálatok igazgatója volt, tehát Venables, és majd McQueen úr, nem tudom, hogy hogyan fogják önök az időt megosztani, olyan 15 percet kapnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Lényegében most azonnal csatlakozom ahhoz, amit a petíció benyújtójától hallottunk. 60 jogi szakértőnk van, 17 ezer ügyjel foglalkozunk, amely ügyek végtelenül bonyolultak nagyon sok kérdés merül fel a az állampolgársággal kapcsolatos mm, irányelvvel kapcsolatosan nagyon sok az olyan bonyolult kérdés, amely szabálysértési eljárásokhoz kapcsolódik. Létrehoztunk nemrégiben egy E, Európai Uniós jogi klinikát, amely a legbonyolultabb ügyekkel foglalkozik. A különböző NGO-k e, bevonásával az unióban, unión belül. Azt hiszem, hogy ezt nagyon jól érti mindenki. Azonban én egy más dologra is rá szeretném a figyelmet fókuszálni. Mire is van szükség ebben az évben, az európai polgárok évében? Nevezetesen egy kartára lenne szükség. Egy kartára négy ok miatt. Az első az, hogy igazából senki sem tudja, hogy mit is jelent az európai polgárság. Ez egy nagyon fontos márka elismerés, de amikor megpróbálunk egy kicsit mélyebben belevenni, mm, hogy mit is értenek az emberek erről, ugye akkor azt látjuk, hogy az emberek 20, 25%-a tudja csak többé-kevésbé is, hogy miről van szó. A nagy részük nem. Ez egy olyan helyzetet jelent, mint mondjuk, amikor egy mélyhűtött termékből készült ebéd előtt ülünk, és nem igazán tudjuk, hogy honnan is származik ez a mélyhűtött termék. Tehát ez egy probléma. Aztán azért is kellene egy karta, mert sokkal nagyobb intézményes szinergiára van szükség. A bizottság eh, részéről több információra, a jogi, jogalkotási keret még mindig eh, különböző intézményekhez tartozik, különböző igazgatóságokhoz tartozik. Eh, meg kellene szervezni, egy szervezet keretre lenne szükség a harmadikok, hogy miért is kellene egy karta, és ez kapcsolódik az előzöttekhez, az az, hogy nagyon is töredezettek, fragmentáltak az intézmények. Az unión kívül is talán létre kellene hozni egy európai ö, polgári ö, szervezetet az európai polgárok számára. Ö, részt vennének például ebben különböző kutatók, tudósok, szakértők, szakemberek. Most jelenleg mindenki külön mm, dolgozik, működik a saját területén. Ezt valahogy egységesíteni kellene, mert így az Európai Unió egyfajta abstrakció, és Ebben az évben jó lenne, hogyha egy kartát tudnánk kidolgozni. Mit kellene belevenni ebbe a kartába? Tehát először is a polgároknak joguk van arra, hogy informálják őket a jogaikról, hozzáférésük kell, hogy legyen az európai intézményekkel sokkal aktívabban, hatékonyabban kell élvezni az európai polgári jogaikat. De hát ezek olyan jogok, tehát amelyek a karta részét kellene, hogy képezzék. Arra is rá szeretnék mutatni, ahogy elindul egy ilyen folyamat, akkor az a fogalom, hogy európai polgár túlságosan is szűk fogalom. Ugye itt beszélünk a, nem, de a diszkriminációmentességről, és más területekről. Nagyon sok az olyan elem, amely vonatkozik a, a teljes jogú európai polgárság, de még hozzá kellene ezekhez tenni más komponenseket is. Szeretnék még három dologra utalni. Kérem, állítson le, elnök úr, hogyha túl hosszú vagyok. Tehát először a jogokról a kartára vonatkozólag. Nem új jogokat akarunk kitalálni, hanem a már megfelelő jogok élvezetét, gyakorlását, végrehajtását szeretnénk. Tehát ott, ahol eltérések vannak a végrehajtás terén, vagy hézag van a végrehajtás terén, ott kell közbelépni. Nem tudom, hogy miért kellene például a bizottságnak fellépnie akkor, hogy egy vállalat esetében, hogyha a verseny nem megfelelő, vagy illegális versenyről van szó, és nem támogatni például olyan akciókat, amelyek a polgárokat érintik. A második téma a hozzáférés. Igen. Egyetértünk abban, hogy hoz, nagyobb hozzáférhetőségre van szükség a dokumentumok terén, szabálysértések esetében. Ugye mi csak úgy, mint a petíciók benyújtói harcolunk, lobbizunk, öt évvel kérjük például a bizottságot, hogy az opt-out dokumentumokat az alapjogi kártára vonatkozólag ö, ismertesse. Nagyon kritikus ajánlásaink voltak a bizottság felé, már ebben az évben is. Most a bizottság lehetővé tette a teljes hozzáférést a jogi dokumentumokhoz, Csehország és Lengyelországban érintve az opt-out témában. A bizottság e, tehát egyfajta lát, átláthatóságot biztosított most, de e, fontos a demokráciát biztosítani az unió szintjén, nem lehet titkosan tárgyalni e, Brüsszelben. De ez egy nagyon-nagyon hosszú harc volt. Éppen ezért egy ilyen kartának mindenképpen szólnia kell a intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésről is hatékony mechanizmusokra van szükség. A harmadik része a kartának, tehát arról kellene, hogy szóljon, hogy mi látjuk, hogy mit is lehet tenni az európai kezdeményezési programmal, az 1 millió aláírás, aláírás összegyűjtésével, és így tovább de talán sokkal precízebben, specifikusabban kellene meghatározni a részvételi demokráciát a szerződés 11. cikkének értelmében, nevezetesen, hogy miért ne lehetne elképzelni olyan választásokat, amikor is határokon átnyúló választási listáink lennének. Tehát szeretnénk egy ilyen kartát, ki kellene dolgozni ezt a kartát, el kellene kezdeni nem sokára a tárgyalásokat. Reméljük, hogy ez egy komoly javaslat, és az európai intézmények is egyetértenek ezzel, csak úgy, mint az Európai Parlament. Éppen ezért reméljük, hogy előre tudjuk mozdítani ezt a javaslatot. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm ezeket a javaslatokat a kartával kapcsolatosan. El fogjuk olvasni majd a javaslatait, és most McQueen úr következik. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma, és beszámolhatok az európai állampolgárok jogairól. Az ír állampolgári információs szolgáltatás keretében. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, a diáimra fogok koncentrálni. A második pedig az ír demográfiai helyzettel foglalkozik. Hogyha belenézünk hogy milyen mértékben költöznek, mozognak az emberek Európán belül, akkor azt látjuk, hogy az 500 milliós lakosság jelentős része nem mobil. Azonban Írországban teljesen más a helyzet. A legutóbbi népszámlálás alapján 4,5 millióan laktak Írországban az elmúlt 20 év alatt, és főleg az elmúlt 10 év alatt láttunk egy óriási bevándorlási hullámot Írország irányába. És pedig úgy, hogy a lakosság 20%-a, elnézést, a, a lakosság 12%-a most nem ír. Ez 544 ezer. Ezen kívül 366 ezer, ezek közül európai állampolgár, tehát főleg lengyelek, lettek, litvánok, románok, bolgárok, tehát igazából az egész európai kontinensről jönnek. Ennek pedig óriási kihatása volt, pozitív kihatása volt az ír helyzetre. Ez pedig főleg 2007 után jelentkezett. 2007-2008-ban folytatódott a bevándorlás. Ez azt jelenti, hogy kb. 87 ezer ember mozog Írország és Európa között Írországból. Tehát van, aki visszamegy, de mindig jönnek újak. Rövid időn belül nagyon sok tapasztalatot tudtunk gyűjteni az európai állampolgárságról. Az én szervezetem pedig támogatja az NGO-kat, hogy megfelelő információkkal lássák el az ott lévő bevándorlókat. Tehát nagyon sok tapasztalatunk van migránsokkal, akik eljönnek Írországba, és megpróbálnak élni jogaikkal. Információt szerezni, hogy milyen jogaik vannak. De például 2012-ben 600 ezren fordultak az állampolgári információs hivatalhoz. És ez azt jelenti, hogy ez van 60-70 ezer ember, aki európai állampolgár Írországba jött, és most információt szeretne arról, hogy milyen jogai vannak. Írországban 14%-os a munkanélküliség, a nem írek között ez magasabb, 18%. És az emberek természetesen érdeklődnek, hogy milyen lehetőségeik vannak, és 2008-tól inkább a társadalombiztosításhoz fűződő jogaik érdeklik az embereket, nem annyira munkavállalói lehetőségek. Számunkra pedig nagyon fontos az, hogy az emberek hozzáférhessenek az információkhoz, hogy nyelvileg úgy alakítsuk a szövegeket, hogy értsék az embereket, nem mindenki beszéli a nyelvet megfelelő szinten, itt is segítséget kell nyújtanunk, és a saját szempontunkból az európai állampolgárság elképzelés, az európai állampolgárság léte nagyon pozitív. Az elmúlt 40 évben Írország rengeteget profitált ebből, és így Írországban is megváltozott a, a munkavállalói jogok helyzete, a társadalombiztosítás helyzete európai minta alapján, és ez pedig nagyon pozitívan hatott ki Írországra. Nagyon fontos az Európával való azonosság is. Tehát akik Írországba mentek, azt látjuk, hogy több, mint a felük európai. És itt nagyon fontos a szubszidiaritás. Tehát nem mindegy, hogy Dublinban lakunk, vagy Nyugat-Írországban. Tehát akkor az ember általában írnek érzi magát, és nem törődik Brüsszellel. De hogyha az európai jogalkotás hatását érezzük, akkor nem távolodhatunk el Európától. Nagyon fontos éppen ezért az információs hivatal. Ezt észreveszük azt is, hogy eh, általában az egyének gyengébbek, mint a szervezetek. Ez nyilvánvaló. Tehát volt például egy ausztrál bevándorló, és azt mondta, hogy nagyon fontos tudni, hogy az átlag ember általában hátrányban van. Egy köztisztviselő mindig előnyben van egy egyénnel szemben. Tehát valószínűleg a tisztviselő hozzáfér az információkhoz, élvezi a helyzetét, hogy ki van neki szolgáltatva a bevándorló, vagy az egyén. És nagyon fontos az, hogy pozitív diszkriminációt is alkalmazzunk a külföldi munkavállalókkal szemben. Most lenne még egy megjegyzésem a szubszidiaritáshoz, hogy jobban megértsük az akadályokat. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos gyakorlat lenne Brüsszelben és a nemzeti intézményeken belül is, hogy azok a köztisztviselők, akik felelősek a jogszabályok alkalmazásáért, tényleg rendelkezzenek tapasztalattal, hogy fizikailag hogyan lehet panaszokat kezelni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen ezért a ír beszámolóért. Alison McDonald szeretném megkérni felszólalás. Az Európai Intézet Leiden Egyetem a Common Market Law Review című folyóirattár szerkesztője, amelyik európai témákkal foglalkozik, intézményi kérdésekkel, jogvédelem és a fogyasztóvédelem. Tíz percet kap, hölgyem, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagy öröm és megtiszteltetés is itt lennem ma. Hogyha azt mondom, hogy én inkább egyetemi tudós szempontokat képviselek, akkor remélem, hogy nem gondolják azt, hogy semmi köze a való élethez. Nagyon sok vita folyik az egyetemek, a kutatások szintjén is konkrét esetekről. És általában egy eset egy konkrét problémával kezdődik, amit meg kell oldani. Három témám van, amelyeket a mi szinten, szintünkön is észletünk, és amely releváns a mai vita során. Az első a nevek problémája, tehát hogyan alakulnak, hogyan írják a neveket, és ez már elég régóta problematikus. És az állampolgársággal és a mobilitással ez nagyon érdekes módon összefügg. Tehát nagyon érdekes itt az esetjog, amely konkrétan szembesül a nevekkel, és az a probléma, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt az egyének, az egyes polgárok jogai között, mármint joga van ahhoz, hogy a saját nevét úgy használja, hogy akarja, tehát ez lehet egy gyerek születése, ez lehet egy házasság, lehet egy partnerkapcsolat. Óriási gyakorlati problémák vannak, amikor jelentkeznek a névadás különféle hagyományai. Tehát egyszerűen meg kell találnunk a egyes állampolgár joga és a helyi hagyományok között az egyéni jogok a Lisszaboni szerződés óta egyre fontosabbak. De természetesen a tagállamnak is megvan a joga, hogy megőrizze a névben is saját nemzeti identitását. Ebből pedig problémák eredhetnek. Tehát a Sein-Wittgenstein esetben is szó van erről, és itt az ország alkotmányos identitásáról is szó van. Itt az általános megjegyzések, amikor elkerült a bírósághoz az ügy, akkor a bíróság megengedte az osztrák államnak, hogy saját névadási szabályait alkalmazza. Tehát, hogy egy név része legyen egy cím, hiszen Ausztriában tilos a nemesi címek viselése. Viszont Németországban a nemesi cím nem cím, hanem a név része. Az osztrákok, illetve az osztrák állam jogot kapott ahhoz, hogy a nemesi címet ne viselhesse az illető. És uh, itt most eléggé fontos arra is gondolnunk, hogy uh, jelenleg nagyon erős módon az interneten keresztül állandóan zajlanak a nemzetközi tranzakciók, és itt is jelentkezik a nevek problematikája. És itt látjuk annak a kísérletét, hogy Európa megpróbál harmonizálni, de ismét jellemző ez a dolog. Azt látjuk, hogy itt igazából jogalkotásilag nem történt semmi új. Nagyon sok célkitűzés van ezen a téren a harmonizás tekintetében, tehát itt például vegyük az európai adásvételi jogot, és itt nagyon sok kritikát is hallunk. Egyrészt politikai célkitűzések is megfogalmazásra kerültek, és ez pedig nagyon erős az intézmények részéről, hogy hogyan privatizálják a magánjogot. Itt van a gazdasági motiváció, hiszen itt az alapelképzelés az, hogyha itt a magánjogot harmonizáljuk, akkor több tranzakció lesz, csökkenek a költségek. Egyidejileg van egy harmadik célkitűzés is, hogy egyidejileg védjük a fogyasztók jogait. Itt látjuk, hogy nagyon sok érdek van, és mind a három részről kritikus felhangokat hallunk. Hiszen itt igazából a kör négyszögesítéséről van szó, borzasztó sok egymásnak ellentmondó érdeket kell képviselni. A harmadik kérdés, amelyet most itt említettem volna, talán a legközvetlenebbül függ össze az eddigi témáinkkal. Ez pedig az vagy függ össze ismét, azzal, amely az állampolgársággal és a szabad mozgás, szabad letelepülési joggal foglalkozik. Van egy a Sambrano eset, és itt volt egy nagyon fontos határozat az Európai Bíróság részéről, és nagyon sok tudományos körben kommentálták. Ez is óriási vitát is váltott ki. Itt az egyik leglényegesebb dolog az az, hogy a bíróság kijelentette, hogy az állampolgárság alapjog hogy az európai állampolgár ott lakik, ahol akar Európában. És ezt a jogot erősíteni kell. Ez átvezet minket egy másik elemre, ami szintén összefügg az állampolgársággal, és Tony is említette ezt, ez pedig az alapjogok védelme. A tudományos vita ismét egy konkrét problémával foglalkozott, Azonban ez nem csak tudományos probléma, hanem gyakorlati probléma is. És ez pedig a hatály. Elméletben, vagy számos esetben felmerül az a kérdés, hogy itt most európai vagy nemzeti jogról van szó. Hiszen az emberek nem tudják, hogy hova forduljanak, milyen jogorvoslatot keressenek. Tehát egy európai állampolgár átlépte a határt, akkor már az európai jog hatája alá tartozik. Vagy az adott ország jog hatája alá. Nem tudjuk, hogy itt egy kifejezés, tehát a, az, hogy a tagállam, amely az európai jogot átülteti, az ugyanazt jelenti-e, mint az európai jog hatája. Ezt tudományos vitának tarthatják, de nagyon gyakorlati következményei vannak egy adott helyzetben az emberek számára, hiszen nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, és mely jog alkalmazandó az adott helyzetben. Tehát itt most a következő jelentések tekintetében az lenne a kérésem, hogy itt a karta hatáját is valahogy tisztázni kellene a jogalkotónak. Az utolsó megjegyzésem a következő. Most lehetőségem van erről beszélni, de lehet, hogy ez inkább a délután témája lesz. Ez ismét összefügg azzal, amit Tony mondott, hogy mit is jelent az állampolgárság. Most végeztem kutatást, a szerződésre kapcsolatban, és itt, ahol az állampolgár szót használják, az nagyon ködös. Hiszen nem abban az értelemben jelent állampolgárt, hogy egy adott tagállam állampolgára élvezi ezt az európai állampolgárságot, ez egyéneket jelent. Minnyáján rendelkezünk politikai jogokkal nemzeti hovatartozásunktól függetlenül. És az lenne a kérésem a következő viták, következő jelentések tekintetében, hogy kerüljék el azt a helyzetet, hogy az európai állampolgárok jogainak erősítése ne legyen megosztó eszköz. Hiszen itt túlságosan arra az elképzelésre fókuszálnak, hogy nemzetállami állampolgár, Európai Uniós állampolgár, vagy harmadik ország állampolgára, akik régóta lakhelyen rendelkeznek az Európai Unióban. Adjuk esélyt az Európai Unió számára, hogy az állampolgárságot olyan tekintetben használja, hogy segítsen az érintetteknek. Az a tény aláhúzza ezt az érvelést, hogy bizonyos szinten volt egy erős olyan érzés, hogy az európai állampolgárság azt jelentette, hogy egy tagállamnak egy másik tagállam polgárát ugyanúgy kellett kezelni, mintha a saját állampolgára lenne. De ez nincs így. Főleg nagyon érzékeny területeken, mint a büntetőjog, vagy az európai elfogató parancs. Egy esetben egy olasz régóta élt Németországban, és elkövetett egy bűntényt, amely a közösségre olyan kihatással volt, hogy a bíróság úgy döntött, hogy az ország, Németország eltávolítathatja ezt az embert. Tehát visszaküldheti. Itt Inkább egy olyan konstrukcióról van szó, amely az Európai Unióval, az Európai Unió értékeivel függ össze, jogaival, kötelezettségeivel, amelyeket eh, az állampolgársággal összefüggésben látunk. És szeretnék még egy személyes megjegyzést tenni, mivel itt egy eh, szerkezetről van szó, ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy nem most, lehet, hogy nem öt év múlva, lehet, hogy nem tíz év múlva, de meg lesz a lehetősége annak, hogy eh, legyen egy olyan európai állampolgárság, amely túlmegy a nemzetállami állampolgárságon. Lehet, hogy az állam, de ne felejtsék el. És most köszönöm figyelmüket, várom a vitát. Köszönöm. Merci beaucoup pour votre... Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólását, és a ami az egyetemi témát illeti, igen, itt a helye van ebben az eszmecserében, olyan összetett a helyzet, nagyon sok eltérő jogalkotásról van szó itt, amit egymással egyeztetni kell, a szubszidiaritás kérdéséről már beszéltük, és az alapvető a polgári jogok biztosítása érdekében. Venábl úr is már említette ezeket, Ön is említett, milyen problémák vannak a, a letartóztatási parancsokkal, az európai letartóztatási parancsokkal, elfogatási parancsokkal kapcsolatosan, és milyen visszaélésekre ad helyet. Most megadom a szót az utolsó hozzászólónak, Paul Nimitz úrnak, aki az Európai Bizottság alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős igazgatója, jogérvényesülési főigazgatóság igazgatója. Öt percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben az Európai Polgárok évében a bizottság elindított számos konzultációt közvélemény szintjén, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek én is, ebben az együtt megszervezett meghallgatáson. Ahogy François Lebay főigazgatónk már elmondta, és Vivian Redding asszony is itt lesz majd délután, tehát ők már elmondtak bizonyos dolgokat, ezekre én most nem szeretnék utalni. Először is, ami a jogszabályokkal kapcsolatos végrehajtást illeti a különböző tagállamok között együttműködés, fontos a különböző területeken az önkormányzatokkal való együttműködés, az igazságszolgáltatás területén a bírák kimondják az ítéletet, amelyeket végre kell hajtani. Természetesen ki kell mondani azt is, hogy a petíciós bizottság, a parlament, a bizottságnak megvan a saját szerepe az európai rendeleteken belül, jogszabályokon belül, de természetesen egy eljárás során csak a nemzet szintű bíróság, a bíró mondhat ítéletet, ezt be kell tartani, és természetesen, hogyha jogsértésre kerül sor, akkor bírósághoz lehet fordulni, az ügyvéd is elmondhatja a véleményét, tehát kötelességünk a parlamentnek a kötelessége, és elsősorban a bizottságnak a kötelessége emlékeztetni arra, hogy az integrációs formák között ugye van különbség a polgárok a nemzeti bíróságokhoz fordulhatnak, és itt a kulcsszerepet játszák a nemzeti bíróságok. Hogyha azt mondjuk, hogy a végrehajtás kulcsfontosságú természetesen, akkor azt is el kell mondani, hogy a szubszidiaitás elvét alkalmazni kell, de ne felejtsük el, hogy a nemzeti adminisztráció eljárását nemzeti bíróság kontrollálja, és hogyha akármilyen jogsérelemre kerül sor, akkor is a határozat visszakerül a Nemzeti Bírósághoz, amelynek azt végre kell hajtania. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő módon alkalmazzuk a jogszabályokat, Ugye az Európai Unióban 500 millió ö, olyan, tehát 500 millió polgár van, és ugye van egy kis csoport, a, akik érintve vannak bizonyos eljárásokban, természetesen el kell magyarázni mindenkinek, hogy hogyan is működnek a rendszerek azoknak is, akik hogy a saját tagállamaikban maradnak, és nem mennek el más országokba élni, dolgozni. Jelenleg egy gazdasági válságban élünk, fontos a az emberek mobilitása, a polgárok mobilitása. Ugye azt látjuk, hogy az európai lakosság száma csökken, akár más kontinensekre is elmennek az emberek. Most mindezt csak úgy lehet kompenzálni, hogyha a versenyt növeljük, hogyha az innovációt növeljük. El kell mondanunk ezeket az érveket azoknak, akik a saját országaikban maradnak, és valószínűleg azt is látjuk, hogy azok a városok Európában, amelyek a legnyitottabbak, amelyek leginkább befogadják a többi polgárt Európából, azok a városok a leg tehát azok a városok, ahol a gazdasági növekedés jó, ahol kellemes és jó élni. Vegyük Londont például, vegyük Hamburgot. E-, ezek ilyen városok. Úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tennünk, elmagyarázzuk a jogokat a, azok számára is, akik eh, akár nem élnek ezekkel a jogokkal, mondjuk akik nem eh, mennek el más eh, országokba, de fontos a, diver, a, a diversitást növelni, fontos az, hogy jó, jól élhessenek a polgárok az adott városokban. Létre kell hozni egy benchmarkot, létre, kell hozni egy kapcsolati rendszert a városok között és a gazdasági teljesítmény és az életminőség között. Továbbá többféle módszertanra van szükség, metodológiára van szükség. Én nagyon sok jó javaslatot hallottam itt most, és mindenképpen a szubszidiaritás elvének értelmében azért máshogy kellene az adminisztrációs tevékenységet megszervezni, nagyon sok területen újítani kellene, és ezeket a területeket össze kellene hasonlítani, és a különböző folyamatokat integrálni lehet, egységesíteni lehet, függetlenül Brüsszeltől. Bárt úrtól hallottunk Hollandiából egy példát, 72 óráról volt szó, ugye Belgiumban ez sokkal hosszabb, tehát látjuk azt, hogy a helyzet változó tagállamonként, Kesmen úr által elhangzottak is nagyon fontosak, de ezzel egy időben gondolkodjunk el arról is, hogy mm, milyen lehetőségeink vannak. Azt hiszem, hogy a polgársággal kapcsolatosan egyrészt a specifikus dolgokra kell fókuszálni, és másrészt meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a polgárok érdekében, milyen területeken lehet elő mozdítani a helyzetet. Azt hiszem, hogy nem igazán rosszul teljesítünk. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam itt a délelőtt során a panel képviselőitől. A 2010-es jelentés indította el ezt a folyamatot, aztán hallottunk a gépkocsik regisztrálásáról is, a bizottság kezdeményezéseiről, a párbeszédről Spanyolországgal, az egynemű párokkal kapcsolatos kérdésekről is. De ugyanilyen fontos az, hogy figyelembe vegyük a számos bírósági határozatot is a, az alapelveknek megfelelően. Az alapelveket nem lehet kétségbe vonni, és azzal zárnám, hogy ha kérdő, kérdőre vonjuk az alapelveket, akkor a jó javaslatokat, a jó ötleteket úgy szintén Már pedig meg kell őrizni mindazt, amit elértünk idáig, a teljesítményünket, a ö, személyek szabad ö, mozgásával kapcsolatos irányelv egy hatalmas siker. Igen, természetesen a jövőről beszélni kell, a következő szerződésről beszélni kell, vannak javaslatok egy új szerződés kidolgozására ez év vége, jövő év elejére nem csak a gazdasági kormányzással kapcsolatos kérdéseket kell megvitatni, hanem a polgárok jogaival kapcsolatos kérdéseket is tovább kell vinni az irányelvben már mm, bent lévő rendelkezéseket meg kell őrizni, a szociális média, a demokrácia kérdése is fontos. Jó magam és a bizottság tagjai is foglalkoznak a Twitter témával. <clears throat> Az interneten van egy vita a 2013-as Európai Polgárok éve kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nimitz úr. Köszönöm az ön beszámolóját, és most akkor következik az eszmecsere. Kérem, jelentkezzenek, mondják el tapasztalataikat az életükről, kérdéseket, megjegyzéseket, szóljanak a felsz, az előadókhoz, ha van konkrétan egy, valakihez egy-egy kérdés, az először a, az Európai Parlament tagjait fogom felszólítani, néhányan hiányoznak még. Megkérem mindenkit, aki fel fog szólalni, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Kérem, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak hozzászólni a kérdéshez, van egy kérdés, amit eh, Twitteren keresztül kaptunk, Barbara Schneider meg felolvasom, hát ha valamelyik hozzászólaló akar beszélni, majd megadom a szót Sógor úrnak, tehát Németország a 7 és 12-es jegyzőkönyveket aláírta, amelyek a család, illetve a diszkrimináció ellenességről szól, ezeket nem ratifikálta. Az Európai Uniónak tennie kell valamit annak érdekében, hogy ezt a hiányt pótolja. A bizottság esetleg? I would have to look into this. Meg kéne néznem. Tehát, hogy van-e ilyen eh, EU jogból fakadó követ, kötelezettség ez ezt az egyezményt ratifikálni. Sógor úr, kérem. Perc. Uh, thank you. I don't have a question. I... Nincs kérdésem. Csak nem itt úr hozzászólása után mondanék valamit a saját tagállamomban 7 évig szenátor voltam, és nem beszélhettem az anyanyelvemen. Most azon beszél. hogy mi van azokkal a polgárokkal, akik nem, akarnak, nem akarják elhagyni a saját országukat, nem akarnak élni a mobilitással, de nem tudják gyakorolni anyanyelvüket, másodrendű állampolgárok, mert sorozatosan diszkriminálják őket az oktatás területén, munkahelyen, nyelvtanulás területén, nem engedik használni nemzeti szimbólumokat, megbüntetik őket azért, nem kapják vissza, Kelet-Európából jövök, nem az én országomról beszélek most, nem kapja vissza a kommunizmus idején elvett tulajdonát, mert a nagyapját, a déd nagyapját háborús bűnösnek nyilvánították, benes dekrétumok. Megfosztják őket állampolgárságuktól, mert egy másik Európai Uniós országnak az állampolgárai. Tehát ezeket az embereket nagyon nehéz motiválni, hogy jó az unióban lenni, ezt tesszük, ezt próbáljuk. Nekünk hagyományos nemzeti kisebbségeknek az unió egy nagy lehetőséget jelent. Rávehetjük a többségi honfitársainkat, hogy hogyan kell civilizáltan és európaian élni, de olyan gondok ezek, amivel nap mint nap szembesülünk, és én, mind a, a, az árnyék jelentéstevője, itt a <coughs> kollégám majd többet fog beszélni délután az európai polgárok eh, évéről ennek a jelentésnek. Nagyon nehéz, sok nehézségbe ütközöm otthon, nem tudom megmondani a polgároknak, hogy, hogy miért teheti meg ezt egy-két tagállam kormánya, eh, miért teheti meg ezt egy többségi nemzet velünk, hogy fokozatosan, folyamatosan diszkriminálnak bennünket, pedig nem akarunk mi elköltözni sehova. Oda, oda születtünk, a határok változtak, és ez az unió lakosságának kb. 7-8 százalék a hagyományos nemzeti kisebbségekről beszélek. Van, ahol példással megoldották Olaszországban, Finnországban ezt a kérdést, többség-kisebbség kérdését. Ennyit, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Tényleg, nagyon fontos, hogy tudatosuljunk benne, hogy az európai jog korlátozza a tagállamok viselkedési szabadságát. Nagyon világos szabályok vannak, amelyek a diszkrimináció tilalmára vonatkoznak. Világos szabályok vannak, amelyek kötelezik a tagállamokat, hogy szabad mozgást biztosítsanak, tehát például az egynemű pároknak is, hogyha házasok vagy bejegyzett társas viszonyban élnek. Amit az előbb vázolt, olyan téma, amely összefügghet a hetes cikkkel Az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikkére utalok. Sokan ezt atombombának nevezik, de mégiscsak kényszeríti a tagállamokat, kötelezi, hogy alapelveket, a, nem, a demokrácia, a diszkriminációmentesség alapelveit tartsanak be. És úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél év során, miután az alapjogok kötelező kartája hatályba lépett, a bizottság be is mutatta, hogy az Európai Unió nem csak gazdasági unió, hanem alapértékek és jogok uniója, és hogy komolyan vesszük ezt. A bizottság eljátszotta szerepét Romániában is, amikor szóba került a demokrácia, és, az, és Magyarországon is, amikor megvolt a jogalapja. A jogállamiság keretei között élünk, és mi nem élhetünk korlátlan hatalommal, hiszen a hatalmunk az korlátozott, és a hatalmat törvényekben kell megjelentetni. Madame Valian, vous voulez répondre Nem szépen, Imitsur Valian asszony. Actually something to... Most uh, igazából nem válaszolni szeretnék. Tudjuk minnyáján, hogy vannak kisebbségek, a tagállamokban, és például a katalánok is tartottak egy népszavazást, van skót barátom is, és Nagy-Britannia hogyan állt össze, gondoljunk arra, része Skócia, vagy nem. De szerintem ezeket a dolgokat válasszuk le az európai állampolgársa kérdéséről. Hiszen itt a nemzetállam felépítéséről van szó. Nem hiszem, hogy lenne olyan, hogy egy Európai Uniós tagállama diszkriminálja saját polgárát. Szerintem ilyen nem létezik. Hiszen atombombáról volt szó, az atombomba ott van. Tehát néhányan kritizálják azt, hogy hogy épülnek fel bizonyos tagállamok. És különbséget kell tennünk a között, hogy mik a kisebbségi jogok, és hogy milyen szinten érvényesülnek ezek különféle tagállamokban. Tehát vannak autonóm régiók, van más országban szövetségi megoldás is, parlamenti képviseleti jog, például Romániában, Sógor úr, a magyar romániai-magyar kisebbség tagja. És ahogy mondta, szenátor volt a parlamentjében 7 évig. És a magyar kisebbség úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 év alatt 15 évig részt vett a kormányzatban, tehát a magyar párt is kormánytényező volt. Természetesen mindig lesz valami, amin javítani lehet. Azonban a nemzeti parlamentek működése szabja meg, hogy mit kínál egy kisebbség, vagy majd nem. Tehát a kisebbség nem függ össze a, az európai állampolgársággal, hiszen a kisebbségek jogai alapvető európai jogok, és minden tagállamban tiszteletbe kell azokat venni. De Nemic úr is mondta, hogy itt a nagy számokra, nagy számok törvényére is figyelnünk kell. Sógor úr, nézzük meg ezt a nagy számot, és hogyha most nem konkrét esetekre gondolunk, akkor igazából minden egyes egyedi esettel foglalkozni kell. Tehát én az elmúlt, én ezt az utolsó elképzelést támogatom. Amíg egy Európai Uniós állampolgárnak problémája van, hogy nem élheti meg állampolgári jogait, nem tartják tiszteletbe ezeket a jogokat, akkor ezzel az egyes esettel kell foglalkoznunk. És ne gondoljuk mindig azt, hogy ez a többség problémája. Tehát a nagy számok politikáját szerintem nem kellene követnünk ebben az esetben. Itt egyes egyénekről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valen asszony. Látjuk, hogy milyen érdeklődés van a európai kezdeményezésekre. Egy-egy európai polgár ha fordulhat igenis a bizottsághoz, a parlamenthez. Ez egy lehetőség, amelyik letez, létezik, tehát minden egyes eh, polgár, akár elszigetelt személy, egyén um, a jogait érvényesítheti. Mikael, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Igen. Megismétlek néhány alapelvet, amelyet Valéan asszony mondott. A legtöbb problémánk, és amit Sógor úr is mondott, tagállami kompetenciába esnek. Ezekben az esetekben az Európai Uniónak mm, jogilag nagyon korlátozott szerepe van. A alapjogok kartája csak is annyiban érvényes, amennyiben Európai Uniós irányelvekről és rendeletekről van szó, és ezeknek a betartásáról. Tehát például a munkahelyi diszkrimináció, a bőrszínvallás, és így tovább alapján. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság is a probléma része. Amikor például bővült az Európai Unió, fél millió nem állampolgár él az Európai Unióban. Tehát hontalan. A hontalanaknak nincs útlevel, a hontalanok nem utazhatnak. Ezzel az Európai Bizottság és az Európai Tanács foglalkozhatna, de nem foglalkozik. A parlament mindig visszatért a hontalanok problémájára, de nem reagált a bizottság. Amikor az európai állampolgárságról beszélünk, akkor 500 ezer ember meg sem kaphatja ezt a címet, semmilyen joga nincs. És ami a nagy számokra vonatkozik, meg vagyok győződve róla, hogy az Európai Unió többsége profitál az előnyökből, a befogadó Európa előnyeiből, amely minden polgárát azonos módon kezeli. De minden demokráciát azt ítéli meg, hogy hogyan bánik a kisebbségekkel, nem az, hogy hogyan bánik a többséggel. Tehát az ország demokráciájára az jellemző, ahogy a kisebbségeit kezeli. Azonban intézményként, politikusként legyen meg a bátorságunk, hogy védjük meg azt az egyént, aki védtelen. Kedves Filip, nagyon fontos, hogy jöjjenek a kérvényezők, hogy ide jöjjenek közvetlenül hozzánk ilyen meghallgatásokra, hiszen mi akkor halljuk, hogy mi van. És akkor elgondolkozhatunk, reagálhatunk arra, amit ők kérnek a jogaik, állampolgárságuk tekintetében. És mielőtt elmennek, szorgalmazom, hogy a petíciós bizottság éves jelentését vigyék magukkal hogy milyen pozitívan tudtuk befolyásolni a dolgok menekét. Köszönöm. Merci, Mikael. Köszönöm, Mikael ezért a felszólítás és hozzászólás egyéb parlamenti képviselő szeretne hozzászólni, hanem akkor én parlamenti képviselőként szeretnék három percet kérni, nem csak a mozgás szabadság egy azon kérdés, ami rosszul működik az európai területén, az Európai Unió területén, hanem például a környezet védelme az Európai Unióban. A legtöbb petíció a petíciós szakbizottságban azok általában környezetvédelmi kérdésekre vonatkoznak, nem a szabad mozgásra vonatkozó problémákra. Az európai lakosságot rendkívül foglalkoztatják ezek a kérdések ugyanis ezeknél felmerül a különböző irányelveknek a nem tiszteletben tartása, a mm, madarak, hulladékkezelés, stb. Nos, ezeket a petíciók eljutnak hozzánk, és nekünk ezekkel foglalkoznunk kell. Mm, általában a válasz az, hogy ő mielőtt hozzánk fordulnak, minden jogi lehetőséget ki kell meríteni az adott országban. Ezek az idők rendkívül hosszúak, én tudom, hogy itt a jog betartása kérdése merül föl, nagyon fontos szubszidiaritás elve is létezik, ezért nem tudunk a nemzeti állammal együtt dolgozni annak érdekében, hogy lerövidítsük ezeket az időket, időhatárokat, és egyre több olyan kérelmező van, aki közvetlenül fog, fordul hozzánk, és sajnos mi nekünk mi csalódást okozunk, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy nem hozzánk kellene fordulni elsősorban, hanem a tagállamban kell minden jogi lehetőséget kimeríteni, és csak azután tud hozzánk fordulni, és csak azután tudunk mi foglalkozni az adott kérdéssel. Ez egy tényleg egy nagyon hosszú menetelés, egy nagyon kemény menetelés, és nagyon nagy kitartás és akaraterőt kíván a petíciók benyújtóitól. Ki szeretnék még hangsúlyozni egy dolgot, hogy az európai polgárok jogvédelmében a közvetítő, a mediátor minden egyes országban egy rendkívül fontos szereplő. Nagyon sokat dolgozunk nemzeti közvetítővel, mediátorral, aki végzi a saját munkáját, az ő munkáját a petíciós szakbizottságokkal egyetemben, közösen, párhuzamosan végzünk, és nagyon nagy munkát végezek. Nagyon sajnálom, hogy ilyen szereplő, ez a közvetítő figura, ez a mediátor nem létezik minden egyes tagállamban. Nagyon sokszor már ezt, ennek hangot adtunk, Például van egy probléma a két államok, a két különböző állam közötti eh, vállásnál. Ez egy németországi eh, probléma, eh, láttunk eseteket Dániában is, de ez a probléma létezik, és Németországban ez a probléma megoldható lenne, hogyha lenne ez a közvetítő, de nincs. A 27 tagállam nagy részében nincs ilyen közvetítő, sajnálatos módon, és ez nagyon korlátozza az európai polgári jog gyakorlását. Ez nem egy kérdés volt, ez egy megjegyzés volt, hallottunk, és arról, hogy mit hallottunk és tapasztaltunk a petíciós szakbizottságnak. És most megadom a szót a teremben azok számára, akik hozzá szeretnének szólni, két percben kérem a, az egészből. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja vagyok, és foglalkozom az európai polgárok 2013-as évében. Szeretnék utalni két siker történetre, és szeretnék javaslatot tenni együttműködésre. Azt hiszem, hogy az egyik siker az az integratív megközelítésnek köszönhető. Itt nem csak az akadályokról van szó, hanem már kapcsolódom a ma délutáni második panel témájához, az aktív polgárság témájához hogy hogyan lehet lebontani az akadályokat. Azt hiszem, hogy a prioritások az aktív polgársághoz kapcsolódnak. Hogyan lehet mérni, értékelni a sikert? Először is nem elképzelhető, hogy az EU-n belül másodosztályú polgárok legyenek. Cipruson még mindig vannak olyan polgárok, akik a saját országukon belül nem utazhatnak szabadon. Azt is tudjuk, hogy vannak olyan polgárok, Lettországban is, akik a mezőgazdasági támogatásnak csak a felét kapják meg, mint más tagállamokban. Éppen ezért kényszerülve vannak ott hagyni az országot, elhagyni az országot, és más helyen keresnek szerencsét, ami a civil társadalommal kapcsolatos finanszírozást illeti kik vagyunk mi itt Brüsszelben? Mi gyanús emberek vagyunk, vagy pedig Letországban, Cipruson, más országokban másod szintű polgárok vagyunk. Tehát azt hiszem, hogy mindenről el kell gondolkodnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy ez az év egy sikeres év legyen, továbbá, ami a sikereket és ezt az évet illeti azt kell mondani, hogy nem lehetnek másodrangú intézmények sem. Ugye itt folyik egy vita, és hatékony vitára van szükség. A parlament szavát meghallják-e, a polgárok szavát meghallják-e, eléggé messze hallják-e a hangunkat, a tudatosság milyen szintű, fokozódni fog az Európai Unió felé való kritikus fellépés, a nacionalizmus, és így tovább. Ami az együttműködést illeti, azt hiszem, hogy a részvétel szintjén a mindenképpen meg kellene szervezni egyfajta ö, polgári nagy konzultációt, egy agórát, a parlamentnek eh, folytatnia kell ebben az évben is az aktív polgári részvétellel kapcsolatos vitáját. 56 ö, eh, eh, hálózat és szervezet nincs jelen, itt pedig nagyon fontos szerepet játszanak témát illetően. Aztán fontos az is, hogy az együttműködés az intézmények között jobb legyen. A zöld könyv 11-es cikke szól erről az együttműködésről. Minden intézménynek együtt kell működnie, jobb kormányzásra van szükség, jobb munkára, az 11-es cikk értelmében, ugyanis itt minden döntéshozatalnak a polgárok a fő részvevői nemzeti szinten, és sok esetben ugye zárt ajtók mögött tárgyalnak EU-s ügyekről, az intézmények szintjén is. Ez túlságosan is szétaprózott, fragmentált a polgárok számára. Legyen egy közös platform, hogyan hallassák szavukat az emberek, hogyan léphetünk vele együtt közösen. Köszönöm. Merci beaucoup pour, euh, Köszönöm szépen a javaslatait, köszönöm a hozzászólását. Valóban az parlament hallatja majd a hangját a több éves pénzügyi keret témájában is, és most egyelőre a polgárság eszmecserének az elején vagyunk, és beszeretnénk volni Európát, egész Európát, több mm. európaiságot szeretnénk. Úgy vélem, hogy mindenkinek a hangját meg kell hallgatni, és pont ezen vagyunk ezen az eszmecserén, hogy meghalljuk a lehető legtöbb szereplőnek a véleményét, annak érdekében, hogy ezzel gazdagabb legyen. Anna Maria, ön szeretne hozzászólni? Igen. Igen értek, amit hallottam. Két megjegyzésem lenne. Tehát itt nem a diszkrimináció ellenes jogalkotás van most, de ebben a házban véleményt is képezünk. És nagyon fontos, hogy meg is jelenjünk a közvitában bármelyik diszkrimináció elítélésében. Tehát legyen ez egy kisebbség diszkriminációja, legyen ez egy egynemű kapcsolat diszkriminációja, és pedig határokon átnyúló módon kell védenünk a kisebbségek jogait. Ma sokkal erősebben fogok ilyen esetekkel foglalkozni, hogyha elmegyek innen. Tehát olyan esetekkel, amikor egyes állampolgárok jogai csorbát szenvednek. A harmadik megjegyzésem a bizottság emlékeztetett arra, hogy van egy fellépési lista. Tehát igenis történnek dolgok. Szeretnénk eh, a lehetőségeket jobbá tenni a polgárok számára. Tehát itt a kék kártya is egy ilyen lehetőség. Ki tudja, mi az IMI, a belső piaci információs rendszer. Meg fogja változtatni az életüket. Elfogadtuk, már jogszabály, árnyékelőadó voltam és igazából hát ez, ez a lehető legkevésbé szexisebb jogszava, amit itt elfogadtunk, de élni kell vele. Itt karta helyett. Természetesen meg fogom nézni a javaslatát. És ez az év nagyon fontos lesz abban a tekintetben, hogy mit értünk el, mit tanultunk belőle, és hogy az emberek mennyire érzik, hogy hasznukra volt. Svédországban például sokan nem akarnak európaiak lenni, ők svédek akarnak lenni, akik meg jogaik vannak. Úgy gondolom, hogyha nem értjük meg ezt, és nem vállaljuk a kihívást, hogy az európaiság kihívás, nem fenyegetés. És ugyanígy, hogy valaki svéd, az is sűség. Tehát ami mögött ott van a nemzeti kultúra, az identitás és a hagyomány. Tehát hogyha nem jelentjük ki, hogy a sokrétűségben egységet képzünk, akkor az nem jó. Meg kell mutatni az embereknek, hogy mi az előny annak, hogy ők európaiak. Otthon és a határokon átnyúlóan. Ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti identitás kultúrát ne becsülnénk. Ezek a helyi előnyök, de megvan az állampolgárságnak határokon átnyúló előnyei. Köszönöm szépen, Anna Maria. Pont a bevezetőnél mondtam, hogy az európai polgárság nem ellentétes a nemzeti öntudattal, sőt, egy módja annak, hogy azt értékeik, felértékeik. A multikulturális Európa egy gazdag földrésze. Tessék, hölgyem! Köszönöm szépen, elnök úr! Katrin Keszicsen vagyok, az a délutáni panel tagja vagyok, oda fogok tartozni, de amit most fogok mondani, ehhez a vitához kapcsolódik. Már délelőtt elhangzott, de ki szeretném emelni, hogy alapvető dolog, mégpedig külön kell választani azokat a kérdéseket, amelyek az európai polgársággal szorosan összefüggnek a Maastricht eh, szerződés alapján, és azok a gazdasági jogok, amelyekkel mindannyiunkat érintenek, mindenkinek vannak gazdasági jogai, és a kezdeti szerződés óta léteznek, én úgy gondolom, hogy nem kell további szabályozás ezen. Amire szükség van, az az, hogy jobb gyakorlatok legyen, best practices, hogy ezeket jobban tudjuk a gyakorlatban alkalmazni, és rendkívül konkrét dolgokat kell ezen keresztül elérni. Jogász vagyok, ugyanakkor akkor láttam, hogy milyen szörnyűség az az, hogy milyen sok, milyen rengeteg jogi kérdése van, milyen sok szabályozás van, és egy jogász is eltéved benne, egy olyan ember, aki nincs hozzászokva, aki nem szakmabeli, az aztán végképp nem találja meg ennek az értelmét. Nem hallottam. Üzs! Nem hallottam a Solvitról, eh, és ez megdöbbentő számomra. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Oda kell figyelni mindazokra az alternatív mechanizmusokra, amelyek a vitás kérdések megelőzését teszik lehetővé. A Solvit eh, tapasztalatot felhasználtok, és számunkra, tapasztalatunk alapján ez egy rendkívüli eszköz, nagyon fontos. Az esetek 85-90 százalékát, amelyek bemutatták a Solvitnál, Megoldottak mielőtt tényleg perre kerülne a sor. Én úgy gondolom, hogy fel kell használni ezeket a már meglévő eszközöket, és nem kell további eszközöket és további szabályozással túlbonyolítani a helyzetet. Köszönöm szépen, hölgyem, támogatom az ön által felvetetteket, egyetértek teljesen. Még egy kérdés, ott van hátul. Az én nevem Papa Christopoulos, egy olyan nemzetközi szervezetnek vagyok a, elnöke, amelyik neve Stop uh, Europe Trial the Wars, a uh, kitelepített menekültek számára nyújtunk segítséget az Európai Unión belül. 35 millió állampolgár van, európai polgár van, aki az Európán kívül él. Most, ha eltekintünk a védelmüktől, amelyet elfogadtunk, azonban még mindig nagyon sok tennivaló van. Igazából semmi nem történt ezen EU-s állampolgárok érdekében. Egy jó nagy ország lakosságát teszik ki. Adok egy példát, mondok egy példát például nehéz nekik az európai parlamenti szavazásokon részt venni. És az E szavazás, az elektronikus szavazás egy nagyon jó megoldás lenne, mert megkönnyíteni a részvételüket, nem csak az ők számukra, hanem nagyon sok egyéb európai számára is. És ettől tekintve úgy gondoljuk, hogy nagyon érdekes lenne, hogyha létrehoznak egy végrehajtó hatóságot, amely az Európán kívül élő európaiakkal foglalkoznak. Nagyon sok végrehajtó hatóságunk van, különféle témáik vannak, és úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogyha lehetne európai szinten is egy ilyen intézmény. Köszönöm. Merci pour ces propositions. Köszönöm szépen ezeket a konkrét javaslatokat. Mikael, parancsolj! Thank you very, very much. Köszönöm néhány megjegyzést tennék, amelyek összefüggenek egymással, és azok is összefüggenek, amit Anna Maria mondott. A probléma európai szinten az, hogy Európa problémaként kerül bemutatásra a tagállamokban, helyett, hogy megoldásként tematizálnák. A legtöbb esetben a tagállamok döntéseit európai döntéseknek tartják. Nem tudják az állampolgárok, hogy a minisztereik a közvetlenül megválasztott kormány tagjai hogyan vitáztak, mit csináltak. És biztosítani kell az embereknek, hogy ha valaki brit vagy svéd, az nem áll konfliktusban az európai állampolgársággal. Hiszen a polgároknak azokban az országokban tudniuk kell, hogy a minisztereik hogyan folytatják le a vitákat, hogyan szavaznak európai szinten. És akkor őket vonják felelősségre. Hiszen eh, nagyon sokan azt hiszik, hogy az európai intézményektől jön a rossz. Nem, az európai intézmények, a tagállamok képviselői szavaznak, ők hozzák a döntéseket. És ez egy demokrácia deficit, hiszen az európai állampolgárság koncepciója csökken. Számomra mm, az, hogy egyre több a joganyag, és igazából már egy belső auditálásra van szükség, hogy megnézzük, hogy minek van és minek nincs annyi értelme. Intézményként nem folytattunk ilyen projektet. De ismét, hogyha kevesebb jogszabályt akarunk, akkor több nyitott vitára van szükségünk. A parlamentben és a miniszterek tanácsában is. Hiszen ezeken a fórumokon döntenek a döntéshozók a törvényekről. És nem úgy van, ahogy a brit média hangsúlyozza, vagy a jobb, hogy az Európai Bizottság rákényszeríti az akaratát a szegény tagállamokra. A bizottság javasol. És hogyha a tagállam nem szavazza meg, akkor az egész dolog elhal. Nem arról van szó, hogy itt a brüsszeli eurokraták döntenek menjetek ki Birminghambe, Bristolba, Berlinbe, Hamburgba az utcára, és kérdezzetek meg egy embert, hogy mit gondol arról, hogy hol a hatalom. És szerintem azt fogják gondolni, hogy nagyon kis hatalom van a nemzeti kormányok kezében, amikor Brüsszelben tárgyalnak. És ahogy ma beszélünk, ugyanígy beszélhetünk majd tíz év múlva is, mert nő a gazdasági válság. És az emberek, tehát főleg a hátrányos helyzetű térségekben, a hátrányos helyzetű emberek mindig bűnbakot keresnek. És Európa ott van, és Európát vádolják. És hogyha az elődökre gondolnak, akkor ezeket nem veszik észre. Éppen ezért beszélnünk kell az embereknek. El kell mondani, hogy mi annak az előnye, hogy az ember hazafi és európai hazafi is. Köszönöm. Merci, Köszönöm, Mikael, valóban. Ha nem is tudunk minden egyes állampolgárnak minden petíciójával foglalkozni, ugyanakkor mindenképpen arra kell ösztönözni az embereket, hogy érteklődjenek az Európai Unió iránt, annak érdeke, hogy tudják, hogy hogy is működik a szolvit, a megelőzés és más kérdések tekintetében jobban megismerik a működési mechanizmus, egy teljes nyitott szavazások vannak, teljesen átláthatóak a folyamatok, tudjuk nagyon jól, hogy mit csinálnak minden képviselő, tehát az Európai Parlamenten belül nagyon nagy az áttekinthetőség, az átláthatóság, és ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Uram, parancsoljon ott! Thank you. Um, my name is Hans. Köszönöm. Hans Munter vagyok és éppen, hogy ezzel foglalkozom, hogy Európáról informálom a polgárokat. Hogyha körülnézek, akkor itt különféle szervezetek képviselőit látom, és itt ülünk a képviselők előtt, akiket a legtöbben ismernek a jelenlévők körül. Most nézzük meg a normál európai polgárokat. Általában őket nem érdekli az európai jogalkotás. Azt akarják tudni, hogy nekik mi a jó, Azt akarják, hogy minden legyen rövid és szép. És tehát például itt van a közösségi média, ez a közösségi média, amely lehetővé teszi az információt. Azonban a legtöbb embernek Európa unalmas. Ezt meg kell változtatni és pedig az elkövetkezendő másfél év alatt. Tehát meg kell változtatnunk a kommunikációt, a kommunikációs stílusunkat. És mielőtt elkezdünk gondolkozni azon, hogy hogyan magyarázzuk az embereknek, hogy milyen jó nekik Európa, gondolkozzunk el, hogy milyen kommunikációt akarunk. A közösségi média az nem megoldás, egy eszköz. Ugyanúgy, mint a televízió. És hogyha különféle korcsoportokról beszélünk, tényleg különböző módon kell a különféle korcsoportokról szólnunk, és a kommunikáció útja más és más lehet a korcsoportok szerint. Gondolom, hogy akik itt ülnek, azok tudják, hogy mi a dolguk. Köszönöm szépen a hozzászólását. Mind osztjuk az ön eh, hozzászólását. A pedagógiai oldalt is kell erősíteni. Nagyon sok munka van eh, a kommunikációval kapcsolatosan, nagyon sokan didaktikus módon dolgoznak, még a fiatal gyerekekkel is. Egy, úgy gondolom, hogy mindenképpen tájékoztatni, kell az embereket. Nálunk ö, eh, ö, eh, olyan programok is működnek, amelyek a tájékoztatják támogatást elősegítik, sajnálatos módon ezek nem annyira elterjedtek, nem annyira ismertek ez a programok. Ön beszélt a médiáról, amelynek a szerepe rendkívül fontos. Úgy vélem ugyanakkor, hogy van egy ellensúly, amelyik rendkívül fontos a tagállamokban, mégpedig a nemzeti politikai eh, politikusok rétege, a politikai réteg, a politikai a politikusok, ugyanis az ő hangjukat nagyon sokszor hallja, el tudják jutatni a hangjukat a, a választókhoz, a polgárokhoz, ők képviselni tudják az Európai Uniót, el tudják magyarázni, hogy miért bonyolult ez a jogi helyzet, és hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a, a polgároknak. Szóval úgy vélem, hogy a politikusoknak nagyon nagy szerepük van ebben a folyamatban, egy rendkívül fontos vektor, talán még a médiánál is fontosabb tényező lehet a politikusok, lehetnek a politikusok. Két percet, igen, tessék. I agree with you. Egyetértek a legtöbb pontban főleg az elkövetkezendő másfél év során fontos az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy Európai Unió több, mint az a gonosz Brüsszel. És ezt helyi szinten kell megvalósítani, mert mindenki helyi szinten él. Sokkal több kommunikációt kell folytatni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy legyen információs rendezvény hetente, két hetente. Meg kell találni valamilyen szórakoztató módját annak, hogy az emberek kérdéseket tehessenek fel. Általában nem konkrétan akarnak rákérdezni a dolgokra. Például megkérdezhetik, hogy Brüsszelben miért van annyi bürokrata. És hogyha az a válasz, hogy 55 ezeren vannak, és kevesebben vannak, mint a Birminghami önkormányzatnál. Tehát így megértik. És így az ő szintjünkön kommunikálunk ennek pedig semmi köze az intelligenciához. Az emberek a saját életüket élik, nem Brüsszelben élnek. Ezt, ezt kell megváltoztatnunk. Tehát valahogy térjünk vissza a gyökerekhez, vagy a talajra. És beszéljünk az emberekkel, engedjük, hogy kérdezzenek, engedjük, hogy rákérdezzenek bizottsági anyagokra. Tehát az se jó, hogyha nem engedjük a kritikát. Hiszen ha az embert kritizálják, akkor csődöt mond, viszont ha nem viseljük el a kritikát, tényleg csődöt mondunk. Uh, Frank Benyon, a senior fellow. Frank Benyon, a Firenzei Európa Egyetemről jöttem. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a kiváló kezdeményezést. Ez egy közös kezdeményezés. És hatékony is szerintem. A mai panel célja az volt, hogy az európai állampolgárságot erősítsük. De ahogy Alison McDonald mondta, ez a szerződésekben nagyon gyenge. Létezik egy olyan felfogás, hogy a szuverén államoknak vannak parlamentjeik, adóztatnak, azok léteznek. Az Európai Unió esetében ez nincs így. Az emberek így gondolkodnak. A 20-as cikk azt mutatja, hogy a polgároknak joga van szabadon mozogni, szabadon lakhelyet választani, azonban ebből gyakorlati problémák is eredhetnek és néha nagyon nehéz megoldani ezeket. De általában ez a lakosok 3-4-5 százalékát érinti. A második megjegyzésem, a 20-as cikkben van egy elem, hogy lehet az európai parlamenti képviselőkre szavazni. Ezeket, ezt a pontot délután nézzük meg. De a 20-as cikkben az áll, hogy ezek az elemek interália, tehát többek között. És mit tartalmazhatnának még? Redding asszony felszólalásában, amit a régiók bizottsága előtt tett novemberben, hogy az emberek konkrét elvárásokat fogalmaznak meg Európával szemben, és konkrét eredményeket akarnak. a dokumentumokban pedig nem láttam konkrét jogok gyűjteményét, érinthető egyéni konkrét jogok gyűjteményét, amelyek végrehajthatóak. És az elmúlt évtizedben különféle ágazatokban lehetett erre példát találni. De gondoljunk például a légi közlekedésre. Itt az Európai Unió minden állampolgárnak megadta azt a jogát, hogy 300 eurót kapjon, amennyiben problémák vannak a légiközlekedésben, akkor jogosult 300 euróra. És nagyon sok ilyen konkrét eset van még. Nemzeti bíróságok is alkalmazzák ezt. És kevesen tudják. Telekommunikáció, a roaming rendelet, 47-ről 29 centre esett egy határokon átnyúló hívás költsége. A telefonszámok határokon túra is átvihetők. Minden állampolgárnak joga van, hogy orvosi kezelést kapjon egy másik tagállamban, és hogy a saját társadalombiztosítása fizesse a költségeket. Ezek konkrétumok. Át se kell menni a határon ül a polgár a diványán, és megkapja a telefonszámot. Ó, hát ez megint olcsóbb lett. És lehet, hogy ezek is az európai állampolgárság elemei. És fontos az, hogy szolidaritás legyen egy másik állampolgár és egy egyik állampolgár között. Tehát itt, itt van a légi közlekedő állampolgár és a telefonhasználó állampolgár. Ezeket a dolgokat el kell mondani az európai polgároknak, és szerintem nagyon jó, hogy közös kezdeményezésünk van ma, tehát két fő játékos az EU-ban, a bizottság és a parlament, és szerintem ezt együtt kell megtenni. Menjünk ki Zaventemre, és akkor ki van írva óriási betűkkel, hogy milyen jogai vannak az utasoknak. Itt van másik épület, parlament, és ott van a bizottság nem messze. És biztos vagyok benne, hogyha közös érdekük van, akkor az információ mindenki számára hozzáférhető, ahogy a repülőtéri információk. Valaki mondta, hogy rengeteg, rengeteg információ van bele, és fulladunk. Esetleg hetente tegyünk egy dolgot, a egészségügyi ellátás mobilitása, és a másik héten másról beszélhetünk. A tagállamok ezekkel a dolgokkal már nem tudnak foglalkozni. Elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. Oh, Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen a hozzászólását. Még egy kérdés ott, igen, uram. Damen und Herren, mein Name ist Jens Barkers, ich komme aus Deutschland. Jens Barker vagyok, Düsseldorfból, Németországból jöttem, és csatlakoznék ahhoz, amit a hátul lévő úr mondott. Tennék egy általános megjegyzést a polgárok Európájához. Körülbelül két het az amerikai elnök megtartotta a nemzet helyzetéről tartott beszámolóját. És a beszéde elején azt mondta, hogy igen tisztelt elnök úr, igen tisztelt kongresszusi képviselők, igen tisztelt polgárok. Hogyha megnézzük Barrózó úr beszédeit, ő is tart évente az Európai Unió állapotáról egy előadást, azt hiszem 2012 őszén volt a legutolsó, akkor úgy kezdi a beszédét, hogy elnök úr, igen tisztelt képviselők, kész. Ennyi. Tehát a polgárokról nincs szó. Ez szerintem nagyon jó példája annak, hogy mi is megy itt rosszul az Európai Unióban. Több ilyen példa is van. Úgy gondolom, hogy ebben a teremben minnyáján felsorolhatnánk ilyen példákat. Nézzék meg az EU soros tanácselnökség programját jó, ott van a pénzügyi stabilitás, fenntarthatóság, biztonság, amit témák, de a polgárok nincsenek ott. Vagy, vagy valahol hátul valamilyen jelentéktelen táblázatban. És amíg ez így van, addig az a személyes véleményem, egy kis Düsseldorfi szervezet elnöke vagyok, EU, európaiak vagyunk, és ma is feltűnt nekem, hogy igazából nem is a polgára gondolnak, hanem valamilyen jogalanyra. Hiszen minden mondjuk jogosítva van. Át van fordítva jogra. Tehát a polgár, igen, azt tudjuk a saját államunkból is, hogy jogalany, de nem csak jegalany, hanem ember is. Tehát, hogyha európai polgárokról beszélünk, és ez lenne az önhöz intézett üzenetem, akkor itt nem csak jogi nyelven beszéljük, tehát nem csak jogról legyen szó. Ebben az Európában legyen filozófia is, legyenek érzelmek, legyen lélek. Hiszen különben igazából egy ilyen vérszegény Európánk van. És pont ez az az állapot, amely miatt panaszkodunk. És azzal zárnám most felszólalásomat, minnyájunkhoz fordulok ezzel a felszólítással, beszéljünk egy kicsit többet arról, ami a jogi előírások, a jogszabályok mögött van. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit akarnak a polgárok. Beszéljünk arról, hogy Szeretnénk, hogyha megszólítana minket Barrózó úr, hogyha beszédet tart Európa helyzetéről. Azt szeretnénk, hogy hozzánk is forduljon, és ez főleg a bizottsági úrnak üzenem. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos itt az európai állampolgárság évében, hiszen tényleg egy kicsit furcsa ez a megjegyzés. Tehát, hogyha demokráciában élünk, Európa demokrácia, és a polgárok évéről beszélünk, akkor ez körülbelül olyan, mintha egy állatkerti igazgató az állatok évéről beszél. Magától értetődő kell, hogy legyen. És most ez a felhívásom, ne bekezdésekről beszéljünk, ne cikkekről beszéljünk, beszéljünk arról, hogy mi, európai polgárok, állunk ennek az Európai Unió középpontjában, és nem valahol egy hátsó táblázatban jelenünk meg, hanem elő szeretnénk lenni. Köszönöm. Merci pour votre... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rendkívül. fontos ez, egyetértünk is, Némét úr is eh, mindenképpen továbbítani fogja ezt az üzenetet, biztos vagyok ebben. Ami az állam a polgárt illeti, a polgárságot illeti, ez olyan, mint hogyha egy nagy kutató, gyógyszerkutató nem kutatással foglalkozza, hanem a betegekkel, és ez nagyjából erről van szó. Még egy hozzászóló, tessék! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Nikolász Newman vagyok, az én szervezetemet már bemutatta Papatopoulos úr. Ez egy olyan szervezet, amely különböző európai, külföldön élő személyeket tömörít. Tehát itt olyanokról van szó, akik nem a saját országukban élnek, hanem az EU egy másik országában, vagy az um, EU-n kívül. A problémák sok esetben itt merülnek fel. Ahogy Valján asszony is mondta már korábban, vannak olyan EU-s tagállamok, amelyek a saját polgáraikkal szemben is diszkriminációval élnek. A nyugdíjasok, hogyha uniós polgárok, például az én országomban, hogyha elhagyják az Egyesült Királyságot, vagy az Európai Uniót, akkor befagyasztják a nyugdíjaikat azon a szinten, amely összeget akkor kapták, amikor elhagyták az Egyesült Királyságot. Volt számos ilyen eset, amikor valaki például Ausztráliából jött vissza, az Egyesült Királyság egy opt élt, lépett fel, és azt mondták neki, hogy elveszti a nyugdíját az Egyesült Királyságban, hogyha ismételten visszamegy Ausztráliába. Én azt hiszem, hogy ez nem egy megfelelő eljárás. Ugye itt sok esetben 35-50 millió embert érint, aki külföldön élnek, sok esetben kettős állampolgárok, sok esetben nem az EU területén élnek. Ha például Kanadába emigrál valaki, hogy ha vállalkozást akar elindítani, akkor kanadainak kell lennie, kanadai állampolgársága kell rendelkeznie, viszont ha azt felveszi, akkor elveszti az EU-s állampolgárságát. Ma délután a szavazati jogokkal fogunk foglalkozni úgyhogy majd visszatérek bizonyos dolgokra, nem akarom részletezni most, de sok esetben az Európai Unión kívül a az EU-s polgárokat diszkriminációk érik. Elnök, köszönöm szépen, hogy ezeket a konkrét problémákat ismételten felvetik további felszólaló. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Szeretnék rámutatni egy dologra. A bizottság megközelítése az európai polgársággal kapcsolatosan nem korlátozott. Itt a szerződéseknek megfelelő, szerződésnek megfelelően, ha megnézzük a 2010-es jelentést, vagy pedig a szerződés adott cikkét, akkor látjuk azt, hogy 25 különböző akcióra került sor 2010-től. Az is igaz, hogy maga a fogalom, hogy polgárság jogi szempontból hát nem igazán világos, túl tágan értelmezett, és hogyha megnézzük a jelentést, akkor ugye azt reméljük, hogy a jelentés különböző fejezetei, bekezdései foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amelyek közel állnak a polgárokhoz. A második dolog, amire e, szeretnék utalni, nagyon jó e, előadások hangzottak el, de azért legyünk korrektek. Ugye hallottuk azt, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a következő választások olyan választások lesznek, a amelyekről fog tudni a közvélemény is, tehát itt nem közvetlen választásokat javasolnak, mint mondjuk az Egyesült Államokban, de nagyon fontos Reding, Reding asszony számára is, Barozó elnök úr számára is, hogy világosát tegyék azt, hogy kik lesznek például a bizottsági elnöki poszt jelöltjei. Tehát nagyon jó dolgok hangzottak el. Reding alelnök asszony, Barozó elnök úr, felvetették ezt a nagyon fontos javaslatot, amelyről mellesleg már a múltban nagyon sok vita volt, és reméljük, hogy ez be is fog következni, mert úgy gondoljuk, én személyesen is úgy gondolom, hogy az a párt, amely eh, ezt el tudja érni, sikeres lesz, aki tehát kimondja, hogy ki lesz, vagy kik lesznek a jelöltek a bizottság elnöki posztjára. Elnök, köszönöm szépen, Nemic úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Air Center nevű NGO-nak dolgozom, egy londoni szervezet, és a UK Lines tagja is vagyok. Szeretném szeretnék tenni egy megjegyző Düsseldorfi hozzászólóhoz, akit megtapsoltak. Igen, nem akarunk vérszegény Európát, vérdús Európát akarunk. És nem biztos, hogy azok képviselik ezt, akik ma. Nagyon fontos az, hogy állandó hozzáférés legyen az embereknek az anyagokhoz, ami szerencsére megvan. Itt nagyon ellentmondásos dolgok merültek fel. Itt vannak ilyen középosztály problémák. Nyaralás, autóvásárlás, egyetemre menés, és sokkal alapvetőbb dolgokat nem veszünk figyelembe. És szerintem itt ezen a fórumon is el kellene mondani. Tehát szerintem a legnagyobb dolog, ami itt előfordul, azok a hajléktalanok, a romák. És neki semmi joguk nincs. Nincs joguk a jó közigazgatáshoz. És igazából nem kell ezeknek a jogoknak szexinek lenni. Ezek a jogok lehetnek teljesen szeximentesek. De általában a helyi önkormányzatok nem törődnek ezekkel az emberekkel, a hajléktalanokkal, a romákkal, akik Európai Uniós polgárok. Elfogadhatatlan ez. És elfogadhatatlan persze, hogy valaki nem kap egy tartózkodási engedélyt európai létére, azonban ez alatt is vannak problémák. A mindennapi munkámban állandóan találkozom ezekkel a problémákkal. Nagyon sok ilyen eset van. És van egy ügyfelem, és ellen lopták az útlevelét. Valószínűleg a helyi önkormányzat három éve. És ez az ember nem kap semmilyen társadalombiztosítási szolgáltatást, nagyon nehéz lett az élete a késlekedések miatt. Nem európai állampolgár. A nemzeti hatóságok általában akadályokat gördítenek az emberek útjába, hogy hozzáférjenek azokhoz a dolgokhoz, amelyek pozitívak az európaiaknak. Tehát például a társadalombiztosításhoz való hozzáférés. És eh, az embernek rajta kell lenni a társadalombiztosítás listán, most Nagy-Britanniában, hogy kapjon szolgáltatásokat. Cashman úr elment, pedig szerintem nagyon fontos, amit mondott, hogy eh, egy eh, állam civilizáltsága abban mutatkozik meg, hogy a kisebbségeivel hogy bánik. És ide tartozik az is, hogy hogyan bánnak az ügyfelekkel a hatóságok. Az embereknek képzést kell adni, képezni kell a köztisztviselőket, hogy hogyan bánjanak az ügyfelekkel. Tehát nem kell, nem kell rögtön szerződés szegés vagy, vagy jogsértés miatt perre menni. És Quinn úr mondta, hogy nem kell feltétlenül azonnal keresetet benyújtani azért, hogy a jogaink érvényre jussanak. Egyszerűen az embereknek kompetenseknek kell lenni a hivatalokban. Tudniuk kell, hogy az európaiaknak milyen jogaik vannak. Tehát a helyi hatóságokkal, vagy bárkivel, aki ott van lent, történő együttműködésnek van hatása és akkor érhetjük el azokat a polgárokat, akik már nincsenek itt. Merci. Anna Maria. Köszönöm szépen, Anna Maria. Been... Uh, Nincs válaszom, de elég sokat dolgozunk, legalábbis az egységes piacról szóló kormányzás tekintetben. Nem, nem dolgozunk a helyi, a helyhatóságok ellen, hiszen ugyanak a közösségnek vagyunk része. És a végfelhasználó pedig a polgár és Brüsszelből Európa valamelyik sarkába vezető út hosszú lehet. Jobban kellene koordinálni ex ante módon is, tehát a dolgok előtt, megelőző módon szabályozni kell, hogy hogyan érkezik meg egy brüsszeli dolog ott, ahol a polgár lakik. Nagyon fontos, hogy hogyan értelmezzük az irányelveket. Ez elképzelhető, hogy egy irányelv teljesen máshogy csapódik le. Svédországban néhány hónapja az emberek nem tudtak SMS-ben, sms buszjegyet venni. És pedig azért, mert rosszul értelmeztek egy irányelvet. Egy teljesen mást akart az irányelv, egyszerűsíteni akarta a fizetést. De a svéd parlament elfogadta, és pedig úgy, hogy nagyon sok követelményt még hozzáírt. Tehát ilyen regisztráció, olyan regisztráció. Jó, nyilván ez a pénzmosás ellen volt, és szerintem az, hogy ezt a három eurót, amiben a buszjegy kerül, ott akarják éppen buszjegyként fehérre mosni, hát eléggé valószínűtlen. De nagyon sok ilyen probléma van. És most az emberek sorba álltak, mert a buszon vették meg a jegyüket. Azért, mert ilyen kitételeket alkalmazott a svéd jogalkotó egy Európa irányelv átültetésében. Tehát egyszerűen valahogy eh, jobban kell kommunikálni. Igazából amivel foglalkoznak, 70%-ban összefügg Brüsszellel. És eh, a helyi szerveknek van felelőssége abban, hogy hogyan érkezik meg, hogyan csapódik le valamilyen európai jogszabály. Az európai jogalkotást szídják és ebben a svéd esetben is Európát szitták, nem Svédországot. Együtt kell működni. Ott, azzal a hatósággal, a közlekedési vállalattal. Még egy dolgot elmondok, hogyha van időm. Miért van az? Tehát miért van az, hogy eh, a bürokratáknak tartott brüsszelieknek ilyen hírük van? Itt mindenki bürokrata azon dolgozik mindenki, hogy az európai jogszabályok átültetésre kerüljenek. És azt otthon a tagállam csinálja, de nem itt Brüsszelben írják le ezt a technokrata, bürokrata dolgokat, otthon meg mindenki jó fej. Mi vagyunk Európa, tehát nem, nem, nem mi, akik itt ülnek kint a pódiumon, mindenki, aki itt ül. Azért hívtuk meg önöket, azt akartuk, hogy jöjjenek el, hogy itt legyenek az európai polgárok, és ne csak politikusok és technokraták. Különben nem lennének itt, és köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Köszönöm, Anna Maria. Mindjárt megadom a szót, de ez itt szól, válaszolni szeretne. Egészen röviden a brit hölgy felvetésére. a bizottságban szükségük van ezekre, az eszközökre. Tehát mi a jogalkotási folyamatban szabjuk meg azokat az eszközöket, amivel lecsapódnak otthon a jogszabályok. És igen, itt vannak a nehézségek. Tehát van egy szerződésszegés eljárás, ez most itt Romániára és Bulgáriára vonatkozik, de igenis kell a képzés, és meg kell őket győznünk, el kell magyaráznunk nekik a nemzeti hatóságban, a hivatalokban, az önkormányzatoknál, hogy nem az az érdekük, hogy mások legyenek ott. Senkinek nem használnak azzal, hogyha a városban megérkezik egy új európai állampolgár, és egy évig kell várni ahhoz, hogy hozzáférhessen a társadalombiztosításhoz. Tehát az nem lehet, hogy valaki megbetegszik egy Európa, és akkor nem kap kezelést. Tehát mindenképpen képeznünk kell, meggyőznünk kell, de kemény esetekben igenis jogi szintre is kell vinni. Keresetet is kell benyújtanunk, hogyha itt mulasztás a szerződésszegés van. És ezt a tagállammal együttműködve kell tennünk. De természetesen ez egy sikertörténet, de nem az összes sikerért az Európai Bizottság felelős. Nagyon fontos, hogy a nemzeti bíró is hatóság legyen. Ő nem egy brüsszeli bürokrata, ő alkalmazza a polgár érdekében az európai jogot. Szövetségesek vagyunk, és annyi hatalmat kell neki adni, amennyit csak adhatunk. És önök azok, akik segítenek az állampolgárnak, hogy megtudják, milyen jogaik vannak, hogyan juthatnak a jogaikhoz. És az adott helyzetben különbözők lehetnek az adott eszközök. Köszönöm szépen, Némit Szúr, Valéan asszony. Szeretnék valamire utalni. Ugye a mai vita nem csak Európáról szól, nem szubszidiaritásról szól, nem az új rendeletről szól, nem a belső piacról szól, de természetesen minden egyes téma nagyon érdekes lehet önmagában, de mi most az európai polgárságról beszélünk, de ezt nem úgy kell értelmezni, mint a brüsszeli polgárság. Nem arról van szó, hogy a polgároknak eleget kell tenni Brüsszel követelményeinek, és meg kell felelniük Brüsszel követelményeinek. Itt a tagállamok polgárairól van szó. Persze vannak olyan jogszabályok, törvények, amelyeket tiszteletben kell tartani, akkor, amikor az egyik tagállamból elmennek a másikba. Tehát ezért van értelme a jogszabályoknak az európai polgárok számára, sőt megvan ugye az a joguk, hogy a különböző választásokon szavazati joggal éljenek. Nem egy más másod osztályú polgárokról van szó, nem itt első osztályú polgárokról van szó, ugye nem brüsszeli polgárokról van szó, nem az intézményes Brüsszelről beszélek, nem az ókori Rómáról vagy Konstantinápolyról beszélek, nem, itt egy olyan helyről van szó, ahol megpróbáljuk javítani az egységes piacon, nem arról van szó, hogy a polgárok ellentétek és mindent Brüsszelben tudnak jobban, nem, ezt mondom, tiszteletben tartom az intézményeket, az európai polgárság tehát nem mondhatom azt, hogy jobb, mint a román, vagy a belga, vagy a svéd polgárság. Köszönöm szépen, Vajan asszony. Azért vannak különböző jogsérelmek, ugye, és ezt nem szabad elfelejteni. Volt egy Galíciában a múlt héten egy küldöttségünk, vizsgálatot folytattunk le, ugyanis nagyon sok petíciót kaptunk környezetvédelmi témával kapcsolatosan a legrégebbi petíció 20 éves, már 20 éve nyújtották be, jogsérelmet követtek el, Spanyolországban, Galíciában, és fontos volt mindenképpen mobilizálni a különböző helyi szervezeteket, az európai közvéleményt, a halászokat, akik ott a helyszínen dolgoznak. Ha nem lett volna ez a hatalmas mobilizálás az polgároknak, akkor talán a helyi szervezetek, önkormányzatok nem kezdtek volna el mozgolódni. Tehát a regionális szervezetek nem tettek meg mindent. Most pedig az úr kap szót. Foundations. Um... Reding biztos asszony azt mondta, hogy a polgárok konkrét eredményeket várnak, és megemlített az olcsó roamingot, a jobb elektronikus kereskedelmet. Azok, akik nem mobilak, sőt hátrányos helyzetű térségekből jönnek, akkor számukra Európa nagyon messze van. És a roaming is messze van tőlük, és messze van az elektronikus kereskedelem is. Főleg a romákra gondolok itt közép és Kelet-Európában. És tőlük megtagadják azt, hogy hozzáférjenek az egészségügyhöz, nincs megfelelő lakásuk, szociális nyomorban élnek, intézményes rasszizmussal szembesülnek szeretném felhívni őket, hogy és szeretném felhívni minnyájunkat, hogy tegyünk ez ellen. Az ENSZ és az Európai Unió kartaival összhangban. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólását. Ön tudja, a romák kérdés rendkívül gyakran előfordul a vitáink során, és valóban nagyon sok dolgot el lehetne mondani ebben a témában. Ugyanakkor a, a helyzet nem tökéletes, de nagyon sokszor foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, ezzel a kérdéssel. Ezt ragadnám meg. A Roma információs hivataltól vagyok. Valán asszony már említette, hogy milyen nehézségei vannak a romáknak, és hogy Európában pedig egy, egyik tagállamból a másikba deportálják őket. Az Európai Unióban a romák 2012-ben diszkrimináció áldozatává váltak. Szeretnénk megkérdezni, hogy az európai intézmények gyakorolnak-e nyomást a nemzeti hatóságokra, hogy a romák is hozzáférhessenek jogaikhoz, mint európai állampolgárok. Vagy tervez-e a bizottság valamit, hogy a romákat ne diszkriminálják? Nem így szúrnak hagyja meg a szót, ugyanakkor van egy európai parlamenti képviselő, aki roma származás, ezt megjegyezném. Köszönöm szépen. A bizottság bemutatott egy anyagot május 21-én, 2012. május 12 és az a roma stratégia előrehaladásával foglalkozott. Kihangsúlyoztuk, hogy sokkal többet kell tenni, főleg amikor a romák befogadásáról van szó, a megfelelő, megfigyelő eszközöket ki kell alakítani, amikor szegregáció és diszkrimináció veszély áll fenn. A világos válasz igen, párbeszédben állunk a tagállamokkal, ez a jelenség. Hozzáférhető, a jelentésünket ismerik a tagállamok. Szerintem kifejezhetjük, hogy eh, Barroso elnök úr és Reding alelnök asszony számára is eh, szívügy a roma kérdés. És eh, állandóan napirenden tag, tartják, és a különféle roma stratégiákban pedig rendszeresen konzultálnak az érintettekkel. És régóta nem volt ilyen aktív az EU roma ügyben. Nem Lambert? Lambert asszony. Thank you. I wanted to pick up... Köszönöm. Egy-két témát ragadnék meg. Tehát a jó közigazgatáshoz való jog. Ez nagyon fontos az eredmények tekintetében. Így ennek kapcsán említették, hogy itt a jogi út elég gyakran jó módszer. Tehát, hogyha a bizonyos tagállam elmulaszt átültetni európai jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy az Európai Állampolgársági Programban szereplő jogok szükségesé teszik a képzést, a továbbképzést. Antidiskriminációs területen, állampolgári ügyek tekintetében ide tartozik a társadalombiztosítási koordináció. A nyugdíjak esetében a tagállamok döntenek a nyugdíjrendszerükről, és ez is része a problémának a szegények számára. Hiszen néhány országban nagyon rossz, kevés nyugdíjt kapnak az emberek. Akkor itt van a harmadik országok polgárainak problémája. Hogyan eh, férnek hozzá a szolgáltatásokhoz? Hogyan férnek hozzá a társadalombiztosításhoz? A bizottság dolgozik ilyen anyagokon, hogy harmadik országokkal egyeztessen társadalombiztosítási kérdésekben. Szágos tagállamban azonban a polgár, az állampolgársági programok nem kapnak megfelelő finanszírozást jelen van az európai hálózat, de a nemzeti gyakran szegényes. Ide tartozik például a foglalkoztatás kérdése is. Meg kell néznünk, hogy a diszkrimináció ellenes jogalkotás hogyan hat ki a harmadik országokból érkező munkavállalók helyzetére. És meg kell néznünk a legsebezhetőbbek esetét, a gondoskodást, hogy az állam hogyan gondoskodik a leg legsebezhetőbb emberekről, ahova a romák is tartoznak. Ezt a kérdést mindenképpen figyelemmel kell követnünk. Madame McDonald. McDonald asszony. Most ahhoz csatlakoznék, amit nagyon sokan említettek a részvevők közül. Nagyon érdekes itt az állampolgári jogok és az alapjogok közötti összefüggés. Tony Venable és saját magam is szóltam a hatályról. Érdekes, mert igaz, hogy egész vita, amely ez vezetett az alapjogok kartájához, nagy mértékben azon alapult, hogy az európaiakban tudatosítani kell, hogy milyen jogaik vannak. Nagyon fontos itt a média szerepe, és most a karta kötelező, ahogy tudjuk, a Lisszaboni szerződéssel. A vita pedig nagyon komolyá kezd válni. És rendszeresen eléri az Európai Bíróságot. Az Európai Bíróság pedig roppant óvatos. Abban a tekintetben, hogy igazából mi a nemzeti és európai állampolgárság közötti hatály nagyon keményen kijelenti a bíróság, hogyha az európai jogon kívül van a hatály, akkor el kell menni az Európa tanácshoz, az emberi jogi kérdésekben. Nem tudom, hogy azok, akik itt ülnek, el tudnánk fogadni, hogy az emberek ne tudják, hogy van hetes cikk, hogy nagyon kemény eljárások léteznek, és van egy olyan érzésem, hogy itt sokan szeretnék, hogyha az intézmények többet tennének. Annak érdekében, hogy a, az alapjogok és az állampolgárság közötti viszonyt konkretizálják. Esetleg a bizottság ezt a jelentésébe befoglalhatja. Si de köszönöm szépen. Mollasszony kért szót, elnézést, hogyha rosszul mondom a nevét. Köszönöm. Köszönöm. Null Molnak hívnak. Az Air Centerben vagyok jogász. Én is szeretnék csatlakozni itt egy megjegyzéshez, amelyre sokan szinte kötelező módon utaltak. 24 éve hogy döntés született arról, hogy az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a harmadik államok polgárai profitálhassanak az egységes szabályságból. Ami azt jelenti, hogy minden tagállamban közeledik egymáshoz a jogalkotás ebben a tekintetben. És 24 évvel később nem jutottunk el sokkal messzebb. A tartósan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országok állampolgárai tekintetében nem történt sok. Tehát a bizottság javaslatai csodálatosak. De a tagállamok felhigították ezeket, és ragaszkodtak a nemzeti kivételekre. Ez a helyzet nem változott, mint amennyire kellett volna. Tehát a tartósan itt lakók ugyanazokat az adókat fizetik, ugyanazt a TB hozzájárulást fizetik, mint bárki más az Európai Unióban. De nem rendelkeznek ugyanazokkal az előnyökkel, mint az európai polgárok. És most 2013-ban. És ö, olyan polgárokról beszélünk, például akiknek csak technikai jellegű európai állampolgárságuk van. És vannak olyanok is, akik tényleg megosztják a terheket, élvezik az előnyöket. És úgy gondolom, hogy befogadó európai állampolgárság, és nem kirekesztő kell. Monsieur Venable. Venable úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ezután a nagyon érdekes, színes vita után bátorító az a gondolat, hogy egy kartát kell kidolgoznunk, ahogy említettem, és fókuszálni kell a különböző földrajzi szintekre is. Számos-számos dolog elhangzott, és mindez ebbe az irányba mutat. Tehát, hogy ugye hallottuk, egyszerűsítésre van szükség, túl bonyolultak a folyamatok, a kommunikáció terén, helyi szinten és további egyszerűsítésekre van szükség, könnyítésekre van szükség. Egy listára lenne szükség a jogokról, mert a jogok nem csak jogot jelentenek, hanem hozzáférést, bizonyos területekhez, ahogy erről hallottunk már német példát is. Tehát, ahogy mondtam a vita során, három problematikus terület van, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az egyik az, hogy vannak ugye alapjogok, de vannak olyan jogok is, amelyek az emberek közvetlen mindennapi életével kapcsolatosak. Ott van a környezetvédelmi jog, belső piaci rendelkezések. Hogyan lehet a kapcsot biztosítani egy egyszerű karta között, és ezen hatalmas massza, a polgárokat érintő massza körül között? A második főbb téma, amelyet említettem, az annak a veszélye, hogy túlságosan messze megyünk el az európai polgárság terén. Voltak olyan kísérletek, hogy nagyon technikai jellegű átmeneti intézkedések is szülessenek. A harmadik téma pedig egy teljesen világos üzenet. Nem tudjuk, hogy mi is igazából a jelenlegi célja az európai polgárságnak. Ugye nagyon sok vita folyik a ö, kisebbségekről, ott van a szerződés második cikke, a polgárság, mint olyan, ugye ö, folyamatosan fejlődésben van. Nem igazán tudjuk, hogy mi lesz a vége. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy ön is hát említette, elértünk a, a vitánk végére, a panel ülés végére. Látjuk azt, hogy milyen hatalmasak a feladatok. Egyfajta lelket kell belelehelni Európába és minden javaslat, gondolat nagyon-nagyon érdekes volt, ezeken tovább kell gondolkodnunk, mind a bizottságnak, mind pedig a parlamentnek, mind pedig az összes partnernek. Talán sokkal több információra van szükség, több pedagógiára, több koordinációra a tagállamok között és az Európai Unió között. Franciaországban létezik a polgárok napja. 16 éves fiatalok számára. Lehet, hogy intézményessé kellene ezt tenni, európai szintre kellene ezt emelni. Tehát az európai polgár és a francia nemzeti polgár, vagy a többi uniós tagállamok polgárainak napját kellene megszervezni. Köszönöm szépen, köszönöm a javaslatokat. Az egyik ugye polgár, uniós polgári jog az az, hogy ebédeljenek, úgyhogy most ebédeljenek meg, hogy ha visszaadják a bedzsüket, akkor nem tudnak ismételten visszajönni, tehát tartsák meg a bedzsüket, mert ezzel vissza tudnak jönni és 14 óra 30-kor folytatjuk a vitát. Köszönöm. Köszönöm.